Okay, colleagues, I'm going to... Tisztelt kollégák! Elkezdjük az ülésünket. Mert eléggé szoros az ütemezésünk. Először is a, kérem, hogy a napi rendet fogadják el, úgy látom mindenki elégedett vele, akkor rendben szeptemberi koordinátorok üléséről szeretnék beszámolni. Aztán a delegációk, illetve a frakciók felkérés szerint a titkárság felé jelezzék, hogy szeretnének-e jövőre delegációs látogatásokra menni, illetve csak egy lesz az első fél évben. Aztán a következő a közlekedési tanulmányuk, Ebben a ciklusban több ilyen tanulmányt már nem kérnek tőlünk, ez volt a koordinátorok döntése. Aztán komitológia, a koordinátorok nyugtázták a szeptemberi hírlevelet 21-23-ai keltezéssel. Ennyit a szeptember 30-ai koordinátori ülés történéseiről. akkor igazából a napi rendünkön csak egyetlen pont szerepel. A vasúti csomag. Tehát összerendezem a papírjaimat, és kezdjünk is bele. El kell fogadnunk először is a szeptember 16-17-e ülés jegyzőkönyvét. Úgy látom, hogy nincs ellenvetés, akkor köszönöm. negyedik vasúti csomag. Kollégák, csak a 615 ös pontig jutottunk, emlékeztetném önöket, hogy ez a kiinduló megbeszélésünk, illetve a vita kezdete. Törekedjünk arra, hogy a többiek szavait, álláspontját ne ismételjük újra és újra. Először is El Kadraui úr jelentéséről kellene szólni az árnyékelőadókkal, aztán Gros úr jelentése következik árnyékelőadókkal, aztán a régiók bizottsága, majd a bizottság, és aztán a többi tagunk is felszólalhat egyik vagy másik, vagy akár mindkét jelentéssel kapcsolatban, és aztán ugyanezt az eljárást követem Bilbao Kramer és Zéle képviselők jelentései kapcsán, aztán Kolacsek úr jelentése következik a végén. Ez fontos, de nincs annyi módosító indítvány, mint a többiekével kapcsolatban. Tehát, hogyha ezzel egyetértenek, akkor kérem a segítségüket, hogy tudjuk tartani az időkereteket. Az előadók 4-4 percet kapnak, aztán 3-3 percet az árnyék előadók, a régiók bizottsága egyszer 5 percet kap, az Európai Bizottság képviselője pedig az El Kadraui Gros témában 5 percet és 3 percet Bilbao Kramizéle, és jelentéssel kapcsolatos Kolicek jelentése pedig két percet szánunk, a többi tag pedig két-két percben szólhat hozzá, és remélhetőleg itt tudjuk tartani az ütemezést. Kezdjük Alcadrói Said jelentésével, és az órát indítom, úgyhogy ez nem személyes ügy, de tartsuk az időkeretet, úgyhogy négy percben megadom a szót. Köszönöm szépen. Ma nekem nyílik először lehetőségem arra, hogy hozzászóljak, ugyanis az én jelentésemhez készült a legtöbb módosító indítvány, úgyhogy nagyon sok lesz a munkát. Elsőként ugyanakkor szeretnék szólni pár szót a munkának a filozófiájáról, amivel megközelítettem a munkát. A mi piacnyitásunk és ezt szeretném hangsúlyozni, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a liberalizációja a piacnak nem szabad, hogy öncél legyen. Ez csak egy eszköz kell, hogy legyen, hogy a gazdaságba egyfajta dinamizmust vigyünk. Ezt csak úgy fogjuk tudni elérni, hogyha a piac nyitáshoz párosul eh, a munkavállalóknak egy erősebb szociális védelme és az utasjogoknak az erősítése, tehát az információkhoz való hozzáférés, az elektronikus jegyek rendszerének kialakítása, és emellett eszenciális fontosságú természetesen, hogy megtaláljuk a egyensúlyot a eh, piacnyitás és a közszolgáltatások biztonságának eh, biztosítása mellett, tehát hogy ne legyen itt kimazsolázása nyilvánvalóan a megfelelő szolgáltatásoknak a magánszolgáltatók által. Fejleszteni kell a hálózatot, és természetesen jó egyveleget kell kialakítanunk a közszolgáltatási szerződések, a, szer, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a magas szintű szolgáltatás sok nyújtása között. Nagyon fontos, hogy megfelelően fejlődjön a a hálózatoknak a sűrűsége, hozzáférhetőségre, ezekre tehát építeni kell. A központi kérdés ezért szerintem, hogy hogyan fognak az utasok, tehát a fogyasztók az egyes tagállamokban jobban ö, profitálni ebből. Ami a struktúrát illeti, erről már szóltam, úgy gondolom, hogy mindenképpen erősíteni kell a fegyeleti hatóságot, és mindenképpen a vertikális integrációs struktúrát kell erősítenünk. Ezzel kapcsolatban is nagyon sok módosítóindítvány érkezett. Ami a kollégáknak a módosítóindítványát illeti, 540 érkezett a jó magam jelentéséhez. Nagyon különböző témákat érintenek ezek a módosítók, ezekre mind utaltam. Vannak például a struktúra, az egyik központi téma, aztán a piacnyitás, a, a az áruk fuvarozása esetén, és nagyon sok vonatkozott a szociális témákra, a jegykezelés, jegykiállítás rendszerére. Aztán egy koordinációs bizottságnak a felállítását kezdeményezték, ahol maguk a fogyasztók, a felhasználók is jelen lennének, és a felügyelet kérdése is szóba került. Nagyon fontos, hogy el távolodjunk a dogmatikus vitáktól, és pragmatikusan járjunk el az elkövetkezendő hetekben. Voltak már megbeszéléseink az árnyék előadókkal, és még be is terveztünk a jövőre nézve további megbeszéléseket a szavazásig, úgyhogy remélem, hogy jó eredményre fogunk jutni. A legtöbb módosító indítvány a struktúrára vonatkozóan lett benyújtva a hetes, és a 7A-tól E bekezdésekig érkeztek tehát ezek a módosítók. Itt ugye a fő prioritások lettek megfogalmazva, legkülönbözőbb témákat említették meg. A bizottsági javaslat teljes részeit kívánták törölni, vagy pedig a rikásztra utaltak, vagy pedig vannak tovább menő módosító indítványok is, amelyek túlmutatnak a bizottsági javaslatot. Tehát meg kell találnunk az arany középutat, ami a piacnyitást illeti. Például a PSO-kkal való kapcsolat kérdése merült föl, aztán eh, a kölcsönösségnek eh, a elve, hogy hogyan tudjuk érvényesíteni, aztán a jegykezelési rendszerrel kapcsolatban érkezett számos módosító indítvány. Itt az a konszenzus alakult ki, hogy parlamentként nekünk kell a legerősebb álláspontot elfoglalnunk ebben a kérdésben, úgyhogy ezt tartom meg átmenetileg a saját álláspontunként. Konklúzióként pedig a jó eh, jó eh, hozzáállásmódomat, a jó indulatomat kívánom kifejezésre juttatni, és remélem, hogy eredményes lesz a munkánk. Köszönöm. Kancsáni képviselő kapja meg két percre a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Elkadrói úrnak az elvégzett eh, munkát. Minden, amit mostanáig együttműködésben tettünk, az jó képet ad arról, hogy mit kell tennünk majd a jövőben. Én abból indulok ki, hogy minden mögött meghúzódó alapgondolat a piaci nyitás. Ugyanis ha ez nem valósul meg, akkor nekem úgy tűnik, hogy semmi értelme nekünk itt bármiről is tovább gondolkodni. A, amennyit én olvastam a módosítókból, van néhány megfontolásra érdemes javaslat. Még csak ma kaptam meg a fordítást, tehát még nem tudok részletesen hozzászólni a módosítókhoz. De azt hiszem, hogy ezt elmondhatom, hogy a képviselők támogatják a bizottság javaslatait. És az utasok helyi piacának megnyitását egyértelműnek tartják, és szeretnék az egységes vasúti piacot létrehozni és nem szeretnénk ezt felhígítani egy csomó mentességgel vagy korlátozással, ami lehetőséget adna arra, hogy nemzeti szinten másképp értelmezzék ezeket az előírásokat. A második dolog, amit szerettem volna megemlíteni, az irányítás kérdése. Az a tény, hogy egy nemzeti szabályozó mellett európai szabályozó is legyen, az szerintem mindenképpen szükséges. Enélkül nem lehet ezt a rendszert működtetni. Ugyanis európai irányítás nélkül nem lehet más módon irányítani ezt az egész piacot. és csak így jöhet létre a diszkriminációmentes hozzáférés a hálózathoz. De emellett ez a szinergiák létrejöttét is támogatja. És mivel a vasút egy igen összetett ágazat, erre szükség is van. Itt arról beszélünk, hogy teljesen megnyissuk a piacot, és egy jelentős erőteljes európai szabályozót hozzunk létre a nemzeti szabályozó hatóságokon kívül. És ahogy ezt a saját módosítomban is leírtam, a költségek fedezését is biztosítani kell, illetve szabad hozzáférést kell adni a hálózathoz. És van itt még egy rendelet, amire szerintem szükség lenne, el kell kerülni a szolgáltatók közötti kartellek kialakulását. Ugyanis ez a valódi versenyképességet akadályozna. De valamilyen fajta integrált jegyre azért mégiscsak szükség van. Tehát, hogyha ebben sikerül megállapodni, akkor ebben egyetérthetünk, de ez a versenyképességet nem sértheti. Köszönöm szépen. Dbaka úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani először is a kollégáknak. Rendkívül sok módosító indítvány érkezett, amit meg kell beszélnünk és ezek a javaslatok, ezek gyengítik a bizottság javaslatot. Úgy gondolom, hogy a bizottság egy javaslattal élt, amely megfelelő, sőt, kifejezetten kitűnő egyensúlyt talált a különböző álláspontok között. Azonban néhány héttel ezelőtt láttuk a rikasztot, és ez mindenképpen arra kell, hogy okot adjon nekünk, hogy együtt dolgozunk a bizottság, és ne gyengítsük a javaslatot. Van számos téma, amivel foglalkoznunk kell. Elsősorban az egyik a kormányzatmentesítés. A frakciónk a piacnak kapcsán mindenképpen felhívja a figyelmet arra, hogy az infrastruktúra működtetők és a közlekedési szolgáltatóknak megfelelő lehetőséget kell biztosítani arra, hogy irányítási rendszereket alakítsanak ki. A parlamentben úgy tűnik, hogy eh, teljesen nem feltétlen evidens, hogy többség alakul ki, E, hogy a hálózatüzemeltetők és a közlekedési szolgáltatók megfelelő jogokat kapnak -e erre a, a ki, ami a kínai falat illeti a bizottság javaslatban, e, vannak különböző frakciókbeli parlamenti tagok, akik ezt e, támogatják, de úgy gondolom, hogy ez nem fog többséget kapni, meg kell, hogy nézzük, hogy a bizottság által javasolt kínai fal például a finanszírozás területén hogyan tartható meg, és hogyan erősíthető adott esetben. Természetesen a dolognak a lényege, hogy a belföldi személyfuvarozás területén piacnyitást érjünk el. Hogyha megnézzük az Egyesült Királysággal szerzett tapasztalatokat és a bizottság egyeztetést, akkor azt látjuk, hogy a növekvő piacnyitás és verseny az a szolgáltatás, szolgáltatás nyújtás minőségét valószínűleg javítani fogja. Van aztán a gazdasági egyensúlyra is utalás az anyagban, ezzel kapcsolatban módosítások érkeztek, és mindenképpen arra utalnak, hogy arról kell gondoskodni, hogy a meglévő szolgáltatások fennmaradjanak, és a gazdasági egyensúlyat nem szabad arra használni, hogy, hogy a piaci folyamatokat, a piaci mechanizmusokat teljesen visszaszorítsák. Mindenképpen átlátható módon kell biztosítani a megfelelő jegykezelési rendszereket. Természetesen a független szabályozó szervnek, felügyeletnek a szerep az továbbra is eszenciális marad, erőt kell biztosítani neki, hogy megszervezze a piacot, az a fontos, hogy ez a szabályozó betartassa a piacsal, a piaci szereplőkkel a szabályokat, és ne folytsa meg az ő munkájukat. Úgy gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amivel mindannyian kompromisszumot kell kidolgozzunk. Köszönöm, Debeke úr. Leichtfried úr látogatóit Ausztriából szeretném köszönteni, illetve zöld aktivisták is vannak Zaribi úr választókörzetéből sok szeretettel köszöntjük Önöket. Durante asszony, remélem, hogy viszont uh, úr három percét átveszi majd. Köszönöm szépen először is. Az előadónak szeretnék az általános útmutatásokért köszönetet mondani, és én ezeket osztom is. Három ponton szeretnék hangsúlyokat helyezni. Először is a túlméretezett hatalom az infrastruktúrában, ez fémjelzi az Európai Bizottság javaslatot, mert úgy tűnik, hogy a tarifák újraosztását a független mechanizmust e, szüntetné meg. Én úgy gondolom, hogy a közvélemény beleszólását meg kell tartani, sőt alapvető, hogy az infrastruktúra kezelői ne élhessenek vissza monopóliumokkal. A második pont, amelyel kapcsolatban módosítókat is előterjesztettünk, az a diszkrimináció tilalma, a szolgáltatók esetében a hálózatok használóinál épp egy erőszabályozói szabályozói szerepre van szükség, és az úgynevezett teljes szétválasztás az infrastruktúra kezelője között, valamint illetve hogy hogy is mondjuk a szolgáltatók között, az úgynevezett híres kínai fal felállítása. Ez azt jelenti, hogy egyfajta holding keretben működhetnének Többféle tanulmány rámutatott arra, hogy ez az eljárás, ami úgy tűnik fontos az Európai Bizottságnak, veszélyezteti a szinergiát, illetve a költséghatékonyságot, és magát a célrendszert, a koherens megközelítést. A harmadik pedig úgy gondolom, hogy el akarjuk kerülni, azt, hogy a legrentábilisabb szolgáltató a szolgáltatás soknak a, az egészét veszélybe hozza, akkor egy biztonsági mechanizmus kell beépíteni, ami azt jelenti, hogy egy biztonsági szelepként gondoskodni kell a rendszernek a fenntartásáról és a működő képességéről. Azután szerettem volna még arra felhívni a figyelmet, hogy a jegykezelés esetében, jegy eladás esetében egy transnacionális megoldásra van szükség. Elnök, Duránok, köszönöm. Vlaszak úr, az ECR e részéről három percben megadom a szót. Um, Köszönöm szépen. Az anyanyelvemen, cseh nyelven szeretnék hozzászólni. A jeho e, závěr jako takové. E, Podpor... Köszönöm szépen, tehát egyetértek a bizottsági javaslattal és annak végkövetkeztetéseivel, és támogatom az integrált uh, menetjegykezelési rendszernek a felállítását. Ez egy nagyon jó dolog, és hozzájárul a fogyasztók megelégedettségéhez is. Ebben az összefüggésben szeretném felhívni a figyelmüket egy szemináriumra, amely ezen a héten szerdán 10 órakor kerül megrendezésre. Hogyha megnézem a módosító indítványokat, akkor ezeket kitűnő minőségűeknek tartom. Jól lehet a legtöbb frakció, a hálózat üzemeltető és a szállító vállalkozás közötti kínai falal kapcsolatban egységes álláspontot foglal el támogatom azokat a módosító indítványokat, amelyek azonos feltételeket kívánnak biztosítani a holding struktúra és a szétválasztott modell közötti választás esetén úgy gondolom, hogy az egyik modellről a másik modellre való áttérésnek az akadályait ugyanakkor el kell, hogy utasítsuk, és el kell, hogy utasítsuk e javaslatnak a két szintűségét. Ugyanis egy holding struktúra esetében ez a szolgáltatásban résztvevők diszkriminációjához vezethet olyan területeken, amelyeket adott esetben a bizottság nem is említ meg. Így például a javadalmazás, a munkavállalók javadalmazása területén. És a legutolsó terület az, az a vasúti szolgáltatások vásárlóinak, ügyfeleinek kérdése. Nagyon fontos, hogy az árak átláthatóak legyenek, és a kínál szolgáltatások struktúrája is átlátható legyen. Hogyha ugyanis azt akarjuk, hogy a vasút eh, árban is versenyképes, magas színvonalú alternatívát jelentsen a közúti közlekedéshez, akkor fontosnak tartom, hogy pontos információkkal rendelkezzenek eh, a szolgáltatásokról és azok áráról. Köszönjük, Vaszek úr, most Vilz asszony három percben. Köszönöm szépen, az én frakcióm már a kezdetektől fogva kritikát terjesztett elő ezzel a, a javaslattal kapcsolatban, és mi vagyunk az egyetlen olyan e, frakciók, akik elutasítják ezt a javaslatot. Mi mindenképpen támogatjuk a strukturális e, e követelményekhez való visszatérést, ahogy arra Rika azt is utalt, hiszen az nagyon sok irányítási modellt tesz lehetővé. A bizottság javaslat nagyon szigorú szétválasztási követelményeket támaszt, amelyeket veszélynek és korlátozásnak tartunk a szubszidiaritási elv alkalmazása területén ahogy azt a módosító indítványainkban is eh, elmondjuk, mi az integrált vállalkozás fenntartásának lehetőségét meg kívánjuk tartani, ugyanis a liberalizálási folyamatnak az eddigi egyenlege nem igazán ad okot nekünk arra, hogy ezt a pluralitásos modellt új jogszabályok bevezetése útján támogassuk, és a teljes strukturális elválasztását a hálózat üzemeltetőknek és a szállító vállalkozásnak támogassuk. Úgyhogy a mi megközelítés módunk az, hogy nem értünk egyet az Áldéval és a néppártal, akik teljes szétválasztást akarnak, és csak ebben látják az egyetlen jövőbeni utat, és kizárják annak lehetőségét, hogy a vasúti vállalkozások vertikálisan integrált modell szerint működjenek tovább. A 7A, 7B, 7C javas, cikkelyre vonatkozó javaslat, az egy kínai falat irányoz elő, Ezonban, ez azonban sem a hatékonyságot nem fogja növelni, sem pedig többletértéket nem fog jelenteni a vasúti szektor számára. A meglévő funkciók azok jól megmutatkoznak, a javaslat, a eddigi gyakorlatban, és ezeket nem szabad megváltoztatni. Ugyanakkor pozitívnak látjuk, hogy vannak olyan képviselők, különösen a szocialisták soraiban, akik hasonlóképpen látják a dolgokat, Feltűnő, hogy a módosító indítványoknak a nagy része eh, a bizottság javaslatból törölni kíván részeket, jól lehet azt is észre kell, hogy vegyük, hogy ezek a módosító indítványok a legkülönböző frakciókból érkeznek. Hát ez is mutatja, hogy a szövegnek nagyon sok aspektusa, vagy a teljes jogszabály javaslat úgy önmagában teljesen szükségtelen, és a status quo fenn kell tartanunk. Végül, végezetül pedig a szabályozó hatósága kapcsolatos vitával kapcsolatban szerintünk azt kell tisztázni, hogy ő neki lesz-e egyfajta technikai mandátuma, hogy választóbíróként vagy döntőbíróként járjon el, és ezáltal segít a konfliktusok megoldásában. Thank you, Mrs. Wills. Can I... Köszönjük szépen, Wills asszony. Most pedig Mangan urat kérném a Régiók Bizottsága részéről, hogy mondja el a Régiók Bizottságának az álláspontját, és most úgy tekintem, hogy az egész csomagról nyilván itt véleményt parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, hogy szót kaphattam. És szeretném üdvözölni valamennyi parlamenti kollégát. Szeretném néhány szóban bemutatni azt a véleményt, amelyet a legutóbbi plenáris ülés során egyhangulag fogadtak el a régiók bizottságának képviselői. Ez a weblapunkon teljes terjedelmében hozzáférhető. Nagyon röviden csak annyit mondanék, hogy én voltam az egyetlen előadó a régiók bizottságában, Tudom, hogy itt többen foglalkoztak ezzel a témával, Itt talán megértik, hogy nekünk a legfontosabb aspektusokra kellett koncentrálnunk, illetve a helyi közlekedési hatóságokat kellett a vizsgálatunk középpontjába állítanunk. A közlekedés szervező hatóságokat vettük figyelembe a különböző kormányzati intézményekben, különösen az infrastruktúra kezelőket, hiszen, amint ezt önök is tudják, az önök hazájában is bizonyára az a helyzet, hogy az infrastruktúra kezelők természetesen helyi infrastruktúrát használnak, amelyeket a helyi hatóságok finanszíroznak. És ezért egyértelmű, hogy a helyi hatóságokat képviselni kell az irányításban is és egy elemre hívnám fel a figyelmet a közlekedési terv kezelésére, ami számunkra egy olyan ö, szolgáltatásnak tűnik, ami nem csak a liberalizációt segíti, ö, hanem az intermodalitást is támogatja, másfelől pedig ö, figyelembe veszi az egyes területi jellegzetességeket, különösen a határmenti területek esetében. Én Elzászból származom, tehát ö, jól látom, hogy milyen veszélyekkel járhat az, hogyha a közlekedési terv ö, csak a az egyik területre korlátozódik, és a szomszédos régióval már nem is foglalkozunk. Noha az, az egymás melletti régiók hatással vannak egymásra, és jelenleg is láthatjuk ennek a következményeit a határmenti közlekedésben. Arról van itt tehát szó, hogy hogyan tudjuk megkönnyíteni a szolgáltatók munkáját, illetve a szolgáltatóváltást. Nem szabad dogmatikusan hozzáállni ehhez a kérdéshez, és nem szabad sem közvetlenül, sem felhívás révén megítélni ezeket az eseteket, hanem a szabályozó ellenőrzése alá kellene vonni ezt a témát ekkor ez a hatóság dönthet arról, hogy a helyi hatóságnak milyen érdekei állnak fenn, illetve a minőségi kritériumokat is meghatározhatja. A legfontosabb a gördülő állomány maradványértékének a megőrzése, hiszen ez gördíthet akadályt a transferek során a hatékonyság útjába. A finanszírozás területén az egyes határokon átnyúló esetekben felmerülhet az is, hogy maga a gördülállomány is határokon átnyúló természetű. A helyi közösségek képviseletét a közszolgálatokban épp az imént említettem, és szeretném még átadni az üzenetünket az irányítással kapcsolatban is. Először is a külön választott vagy vertikálisan elválasztott modell mellett nagyon fontos, hogy az infrastruktúra kezelő független legyen, illetve hogy az átláthatóság vertikális irányban megvalósuljon. Az ellenőrzési rátákat továbbra is fenn kell tartani, ahogy azt a mi jelentésünk is javasolja. A helyi közösségek a legfőbb felhasználói és megrendelői a vasúti szolgáltatásoknak. Természetesen nekik is pénzügyi átláthatóságra és egy hatékony hálózatra van szükségük a költségek kézben tartása érdekében. Végül pedig az infrastruktúra kezelő közötti együttműködés számunkra létfontosságúnak tűnik, ugyanis ez az egyetlen eszköze a határokon átnyúló közlekedés fejlesztésének, ami több régió számára is nagyon lényeges. Ennyi tehát a régió bizottságának a véleménye. Mi azokat a fontos érdekeket tartottuk szem előtt, amelyek az infrastruktúra kezelők számára valódi lehetőségeket jelentenek az Európai Bizottság javaslatának értelmében. És szeretném még azt is elmondani, hogy az adatok kérdésére külön figyelmet fordítottunk. Ez egyrésztről a közlekedés szervezés problémakörébe tartozik, másrésztről pedig a még nagyobb intermodalitást akadályozhatja. A úgynevezett makroskálától a legközelebbi jellegű szállításokig. Meg kell határozni a szabályokat, önök most éppen ezzel foglalkoznak. De ezen kívül a megvalósításra is szükség van, és ennek keretében egy olyan hatóságra, ami egyszerre erőteljes, független és kompetens. És mi ezt kulcsfontosságú elemnek látjuk a reformon belül. Természetesen az ellenőrző hatóság nem határozhat meg maga a szabályokat, ő csak a betartatásukról gondoskodik de ez az egész szabályozás csak három feltétel esetén működhet, hogyha a hatóság erőteljes, megfelelő kapacitásokkal, pénzügyi eszközökkel rendelkezik. Ezen kívül függetlennek is kell lennie, és láthatjuk, hogy ez a jelenleg nem minden országban valósul meg. Végül pedig szükség van arra is, hogy kellően kompetens legyen ez az adott hatóság, vagyis hogy biztosítani tudja a hozzáférést, mégpedig a legjobb kapacitások a legjobb személyzet igénybevételével. Tehát ennyit szerettem volna elmondani. Nekünk az a legfontosabb, hogy a reform célját végig tartsuk szem előtt. Ez pedig nem más, mint az, hogy vonzóbbá tegyük a közösségi közlekedést a polgárok számára. Nem szeretnénk semmiféle ódát zengeni semmilyen oldalon, ezért nem foglaltunk nagyon határozottan állást, de elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, azt is arra is megkérném önöket, hogy vegyék figyelembe azt, hogy mi a helyi hatóságokat képviseljük ebben a témában. Hiszen ők azok, akik elsőként érintettek, hiszen itt egy közszolgálatról van szó, melynek keretében hatékony szállítást, közlekedést biztosítunk a polgárok számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. És remélem, hogy eléri a vonatot, ami visszaviszi majd ehhez az felé. Mi is rendszeresen járunk, ahogy ön is tudja, Elzászba. Úgyhogy három hozzászóló következik, Kramer, Rike, illetve Ertog képviselők kapnak szót. Most még az El Kadraui témánál tartunk, tehát Friga úr. Akkor két-két percet tudok adni a bizottság hozzászólás előtt, tehát két percre Kramer úr. Én is köszönetet mondok az előadónak, és azt is elmondtam volna, hogy a normatív normatív megoldásoktól kell elmenni, és pragmatikusan kell eljárni. Itt elhangzott, hogy nem szabad kimazsolázni az attraktív szolgáltatásokat, stb. stb. Természetesen mindezek fontosak, de Németországban például van egy olyan tarifarendszerünk, amely eh, kizárja a szociális dömping lehetőségét, és a 21 tartományjal, be, 21 tartományban, sajnos az enyémben nem, de 21 tartományban bevezettünk e, egy minimálbért is. És ezzel aztán bizonyos szabályokat ö, e, hoztunk. De hát vannak mindenképpen pozitív ö, e, tapasztalataink, úgy gondolom, hogy az áruforgalomnak a liberalizációja megítása sehol sem fog rossz következményekkel járni. 30-40 százalékos volumen növekedést hozott ez nálunk bizonyos tartományokban. Úgyhogy mindenképpen sikere fogunk járni. Az, a független a szabályozó hatóságnak a megléte természetesen döntő fontosságú, és az éppen előttem szólott előadónak mindenképpen idegez, igaz, igazat akarok ebben adni hogyha <clears throat> ennek a szerepét gyengítjük, az a rossz út. Ugyanakkor a pénzek folyására oda kell figyelni, úgyhogy mi mindenképpen határozottan az ellen vagyunk, hogy itt ne legyen transzparens átlátható struktúra nagyon fontos, hogy az infrastruktúrán kívül mások is lehetőséget kapjanak arra, hogy felvásároljanak busz üzemeltető vállalkozásokat, vagy a konkurenciájukat felvásárolják, amit pedig Vilsz azt mondott, hogy vertikálisan integrációt kell a vállalatnak felépítenie, hogyha ezt felvállaljuk, akkor elbúcsúzunk Európától. A német a német vasút, a Deutsche Bahn, az úgy közlekedik mondjuk a holland hálózaton, hogy nem hozzátartozik a hálózat, és nyilvánvalóan a holland vasúti szállítótársaság is közlekedik a német hálózaton, és ez így működik. De minden, és ez csak azért működik, mert a szállítási szolgáltatás és a hálózatüzemeltetés egymástól el van, vált, el van választva, és mi németek ezt is szeretnénk fenntartani. Dominik, megadom a szót két percre. Köszönöm szépen, Szájdnak köszönetet szeretnék mondani ezért a jelentésért, amely kiegyensúlyozott. Nem bocsátkoznék részletekbe, csak két dologhoz szólnék hozzá. A struktúra az egyik. Továbbra is a különválasztást védem a struktúrában. A bizottsági álláspont az előbb elhangzott, a kifelé való irányultsággal kapcsolatban, illetve a francia és a német vasút modell az integrált irányba mutat, és ők ezt védik. Úgy gondolom, hogy számukra ez előny, de a többi szolgáltató számára hátrány. Tehát úgy gondolom, hogy ez a reform a piachoz való egységes hozzáférést és az infrastruktúrához való egyenlő hozzáférést céloz, és úgy gondolom, hogy kínai nagy fal nélkül is, tulajdonképpen ez elszabotálja a rendelkezéseket. Tehát úgy gondolom, hogy a teljes szétválasztása kívánatos, mert a vasúti csomagot csak ezt tenné hatékonyá. Aztán a második téma, az elektronikus jegykezelési rendszer, meghallgattuk az előadónak az észrevételeit. Én nagy veszélyt látok ebben. Például, ahogy az internet szolgáltatóknál is kialakult egyfajta komoly dominancia. A vasúti szolgáltatásban is ez várható, tehát nagyon óvatosnak kell lenni. Egy túlintegrált informatikai rendszer szerintem tönkreteheti a célkitűzéseket. Tehát én ezt nem találom egyensúlyozatnak. Úgy gondolom, hogy a jelentés egész egyébként nagyon jól kiegyensúlyozott a hozzáférés, illetve a hatalmi egyensúly az rendelkezésre áll, tehát a méret, intenzitás két teljesen különböző struktúrában valósulhat meg. Herceg képviselő két percre. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Ez nem egy egyszerű feladat, ebben a témában, hiszen meglehetősen érzelmileg túlfűtött kérdéskörről van szó, és szeretnénk, hogyha kiegyensúlyozott megközelés alakulna ki az üzemeltetés, illetve a vasúti hálózat között. Nem kell, hogy ez radikális szétválasztás legyen, úgy gondolom, hogy vertikálisan integrált cégek továbbra is működésben maradhatnak, és tulajdonképpen ezen már végigmentünk egyszer akkor, amikor az átdolgozott szabályozást, illetve rendeletet vizsgáltuk másfél éve, és azt a feladatot tűztük ki magunk elé, hogy a szabályozó szerepét kell erősíteni. És ami a pénzügyi folyamatokat illeti, ez teljes mértékben nyilvánvaló. Ugyanakkor ebben a rikázdban egy messze menő erősítését irányoztuk elő a szabályozó hatóságnak, és ami pedig a tájékoztatási kötelezettségeket illeti, itt, itt, itt is az átláthatóságra kell építeni. Nagyon messze mentünk ebben a kérdésben. Sajnos sajnos az Európai Bizottság nem volt képes megvárni, amíg ez a jogszabály a tagállamokban végrehajtásra is kerül. Most van egy negyedik vasúti csomagunk, ebben azt kell, hogy támogassuk, hogy e viták, e civódások miatt az ilyen fontos kérdésekben e elmaradjanak dolgok. Tehát ami az ilyen technikai jellegű dosszékat, jogszabályokat illeti, úgy gondolom, hogy ha itt nem vagyunk képesek az előrelépésre, akkor ezt a dossziét félre kellene raknunk, és a technikai dossziékat kellene az előrelépés útjára vinni, és úgy gondolom, hogy azt is elmondhatom, hogy itt Brüsszelben mindenképpen a szubszidiaritás elvenek betartására, tiszteletben tartására figyelni kellene, ugyanis nagyon sok nyugtalanságot keltett a magatartásunk, ami nem feltétlen közvetlenül velünk függ össze, de mindenképpen, hogyha jó példával akarunk előjárni, akkor nem szabad, hogy nem szabad, hogy azt lássák rajtunk, hogy mi egyfajta muftiként akarunk fölülről lefelé rákényszeríteni a piacra dolgokat. Tehát, hogyha itt nem tudunk kompromisszot elérni, rakjuk ezt félre, és a technikai dossziékba csináljunk előrelépést. Szeretném köszönteni a látogató csoportunkat Ausztria után a karintiai eh, gürke képviseletében a másik látogató csoportunk, ahol látják ezeket a zöld cédulákat, ott a póttagoknak a helyein találnak székeket, foglaljanak ott helyet, kérem, illetve ezen az oldalon is. Hogyha bejönnek a tagok, akkor majd változtathatunk ezen, de hát ne kelljen már állniuk. Frigo, képviselő két percre. Condivido anch'io l'osservazione di Said sul fatto che quella di migliorare la qualità Egyetértek Saiddal, ugyanis jó minőségű közlekedést kell biztosítanunk valamennyi utas számára, és el kell kerülnünk a visszaéléseket a munkaügyekben, ami a dolgozók kárára válhatna. De kétség sem fér hozzá, hogy a további piacfelszabadítás és piacnyitás lehetővé tenni a céljaink elérését is. A piacnyitás inkább csak egy eszköz, nem pedig önmagában cél. És mi, ezt miután elmondtam, azt tudom mondani, hogy támogatom ezt a folyamatot. De jobban kellene követni, hogy hogyan is zajlik ez a folyamat. És figyelnünk kell arra is, amit a régiók bizottsága mondott. A bizottság hatásköreit növelnünk kell, hogyha azt szeretnénk, hogyha a nemzeti rendszereken felül egy erős közösségi rendszerünk is lenne. A felszabadítás önmagában nem egy cél, ez egy összetett dolog, sok minden más is kapcsolódik hozzá, és ide tartozik a, az építkezés, a különféle tényezők, vektorok figyelembevétele, ez tehát egy igen komplex téma. És ha egy olyan rendszert vezetünk be, amelyet nem figyelünk előképpen, akkor könnyen létrejöhet egy monopólium, tehát egyetlen szolgáltató felügyelni ezt a területet, és ezt nem engedhetjük meg. Köszönöm szépen, Pányol úr utolsóként két percre. Köszönöm elnök úr, tisztelt kollégák! Tisztázni kellene, hogy tulajdonképpen az utóbbi hónapokban hetekben nem feltétlenül szakmai ügyekről, hanem inkább politikai kérdésekről vitatkozunk. És itt most nem csak személyes értelemben, illetve szűken a vasútra gondolok, hanem azok, akik a vasútpolitikának a kedvezményezetjei védik az álláspontjukat. A parlamenti kollégák álláspontját meghallgatva úgy gondolom, hogy érdemes figyelembe venni a technokrata szempontokat, meg kell mondjam, ami engem illet, továbbra is meg vagyok róla győződve, hogy ez a szervezési modell, amely az infrastruktúra kezelője számára azt jelenteni, hogy egy olyan csoporthoz tartozik, amely a hatékony vasútfelügyeletet biztosítja az üzemeltetésben, illetve a finanszírozásban. Ez úgy gondolom, hogy egy jó gondolatmenet, viszont nincsen arra semmiféle bizonyíték, Dominik Rike úrnak mondanám, hogy arra nincsen hatékonysági, gazdasági, illetve versenyértelmű bizonyíték, hogy ez az optimális modell. Sőt, inkább talán megzavarná a működését ennek a modellnek. Egyes országokban emlékeztetném önöket, Hollandia, illetve az Egyesült Királyság esetére, ahol az új együttműködési mód már ö, egy kipróbált és vegyes eredményekkel járt módszer úgy gondolom, hogy az infrastruktúra e, ilyetén kezelése a gazdasági, illetve a közszolgálati e, vitában komoly aggályokat vet fel Európa szempontjából, ezt kell előtérbe helyeznünk. És úgy gondolom, hogy Said El Kadraoui kollégám jó néhány módosítója ebbe az irányba mutat. Meg szeretné védeni a vasutasok érdekeit, illetve a fogyasztókét is. Kolecsek úr, két perc. E, Köszönöm szépen, nagyon megértem, hogy Ugye már 11 éve foglalkozunk a vasúti szolgáltatások szabályozásának javításával. Folyamatosan változtatunk valamin, mégis e, a szállított személyeknek a száma az folyamatosan csökken az elmúlt 11 évben. Ha megnézem azokat a piacokat, ahol a teherszállítás és a személyszállítás között sikerült eh, a szétválasztás, és az infrastruktúrát is sikerült leválasztani mindenről, eh, akkor azt látom, hogy itt a szállított volumenek egyre inkább csökkennek. Úgy tűnik, hogy az elmúlt 12 év után ennek az egész piacnyitásnak az eredménye inkább eh, szomorú képet mutat. Alapvetően jó a piacnyitás dolga, de hát ez bizonyos kapacitásnak kell kapcsolódnia. Például a cseh köztársaságban egyáltalán nincsenek vasúti kapacitások jelenleg, ott több vállalkozás, több üzemeltető van úgy a személyszállítás, mint a mint az áruszállítás területén, de nekik nincsen megfelelő kapacitásuk. Tehát a cseh vasúti vállalkozások a kapacitása jelenleg sem elegendő, és ezt még tovább kellene csökkenteni, hogyha mások is bejutnak a piacra. Úgy gondolom, hogy egyáltalán ezt a vasúti szektort jobban kellene irányítanunk, hogy hogyan tesszük meg, ez nyilván vitatárgyát képezi. Egy dolog biztos, a hálózat fenntartásra nagyon ügyelni kell. 13 körzet van az országban, és ez a 13 körzet mindig valami mást rendel a vasúti szolgáltatótól, és nem látjuk, hogy a határon, a körzetek közötti határokon hogyan megy át a szolgáltatás, mert az egyik szolgáltatónak a jogosultsága az megszűnik az egyik körzetben, és utána a másik körzetben más szolgáltat. Bizottság, Paké úr, 5 perc. Most még a Kadraui jelentésről fognak hozzászólni, ugye? Köszönöm, elnök úr, köszönöm a különböző módosítóindítványokat is, illetve az elmondottakat az egységes európai térséget megteremtő irányelvvel kapcsolatban. Ennek az átdolgozás egy fontos téma, és a parlamenttel, illetve a tanácssal egyetértünk abban, hogy az átdolgozás a piac nyitás irányába, illetve az irányítás szempontjából további lépéseket kell, hogy mutasson, és erről szól a javaslat. Itt nem is annyira a szétválasztás a lényeg a javaslatban, hanem egy hatékonyabb infrastruktúra kezelési megoldás egy brosúrát már körbeadtunk. A TENTI keretében jövő szerdán lesz majd szó az infrastruktúra kezelőjének a hatékonyságáról. Egy EU keretben, illetve nemzeti tevékenységek összefüggésében azt keresi a bizottsági javaslat, hogy hogyan lehetne az infrastruktúra kezelőjének az a működési szerepét egy integráltabb, nyitottabb rendszerben hogyan tudnánk ezt megvalósítani. Tehát az infrastruktúra kezelőknek az európai rendszerét úgy gondolom a szakbizottság a módosítók alapján lényegében támogatja, és elhangzott az infrastruktúra kezeléssel kapcsolatban több képviselőtől, hogy a felhasználói érdekeket, igényeket teljesíteni kell tudnia, illetve hogy figyelembe kell vennünk minden vonatkozását az infrastruktúra kezelői igényeknek. És az előadó is támogatja azt, hogy szélesítsük ki azokat a funkciókat, amelyeket ellát az infrastruktúra kezelő, hogy hatékonyan szolgáltathasson, és egyben a költségeket is kézben tarthassa. Harmadsorban az infrastruktúra kezelője, és ez egy lényegi szempont, többen is utaltak rá, az infrastruktúra kezelőjének függetlennek kell lennie, sőt hozzátenem, hogy teljes mértékben függetlennek kell lennie. Sokkal egyszerűbb lenne egy egybegyúrt, összecsomagolt struktúrában, de a bizottsági javaslat azt célozza bemutatni, hogy a vertikálisan integrált struktúrák is képesek erre. A bizottsági javaslat úgy gondolom, hogy a józan észre eh, épít. És szeretnénk a pénzmozgásokat a különböző költségek szintjén, az infrastruktúra kezelők közötti vonatkozásban leállítani. És ez a szabályozó hatóság erősebb szerepét veti fel. Meg kell erősíteni ezt, illetve az átdolgozott szabályok szerint is így alakulna ez, de a finanszírozási folyamatokat, a pénzmozgásokat elég nehéz áttekinteni, viszont szükséges, mert ez egy felügyeleti, illetve szabályozási szerepkör. Ami pedig az úgynevezett kínai falnak bélyegzett rendelkezéseket illeti, ezek szerintem a józan észre hallgatnak, illetve bizonyos esetekben el kell dönteni, hogy az ember ezen az oldalon vagy a másik oldalon van-e. Mert máskülönben például az érzékeny kereskedelmi információkat nem tudnánk megvédeni. A független infrastruktúra kezelő vertikálisan integrált struktúrában működhet szerintünk, ezt fontosnak tartjuk, és számos módosító indítvány, amely azt célozza, különösen, hogy a bizottsági javaslatok tükrözzék a korábban törlésre javasolt rendelkezéseket, és ez a régi integrált struktúrák visszahozását jelenteni. A holding struktúrák, illetve a szolgáltatók a saját infrastruktúrájukat üzemeltetnék, kezelnék, fejlesztenék, de nehezebb úgy érvelni, hogy ez minden szolgáltató, illetve minden szereplő előnyére szolgálna. A piacnyitás a következő elem, amire szeretnék kitérni. Úgy gondolom, hogy a jelentés a piachoz való hozzáférést, illetve a közszolgáltatási vonatkozást kiegyensúlyozottan kezeli, és megvizsgálva a kettő közötti összefüggéseket, akkor az egyensúly arról kéne, hogy szóljon, hogy a verseny hogyan kerül be a vasút üzemeltetésbe. Ez monopólium sok tagállamban. Hogyan tudunk hatékonyságot, innovációt biztosítani fokozatosan az utasok előnyére, és emellett a munkavállalók jogait is megőrizve a vasúti tevékenységeket még növelve, fokozva is. És a két jelentés közötti egyensúly is fontos a tekintetben, hogy a közszolgáltatásoknak a versenytárgyaltatása azt jelenti, hogy a piacra jutást egyenlően biztosítani kell, meg kell őrizni. És a parlamentnek úgy gondolom a közszolgálati kötelezettségeket is tekintetbe véne, kellene erről döntenie. Elnök, Gros úr következik, és aztán az előadókat egyben is meghallgatjuk, illetve lépünk, most tovább lépünk Gros úr jelentésére. A közszolgálat, közszolgáltatásokról szóló rendelet ügyében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem kívánok itt egy generális bevezetőt tartani. Számunkra az a célkitűzés, hogy a jelenleg nem működő dolgokat kijavítsuk, de ne zavarjuk azt, ami már működőképes. Ami a hatékonyságot illeti, a tagállamok és a régiók itt is majd megfelelő anyagi hozzájárulással kell, hogy éljenek. Számomra a, verseny, a versenynek értéke van, tehát mindenképpen fontos, hogy fenntartsuk a versenyt és egyetlen a közbeszerzések elvét, hogy az átláthatóság meglegyen. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a módosító indítványokért. Összesen 382 érkezett, ezek összességében érdekes és jó ötleteket tartalmaztak. Én abból indulok ki, hogy mindannyian a meglévő javaslatot kívánják javítani, úgyhogy Eh, ha olyat látok, ami ront a javaslatom, akkor megpróbálok kompromisszumokat találni. Eh, nyilvánvalóan a témái ezeknek a módosítóknak, ezek kézenfekvőek, hallottuk itt már a többek között a régiók bizottságától, hogy milyen témák fontosak. Én is eh, az Elzászból származom, és mindenképpen a határon át, mivel hogy határmenti területeknek a kérdését szeretném úgy kezelni, hogy az, ami működőképes lehet, azt ne tegye a javaslat lehetetlenné fontos, hogy a szolgáltatási kötelezettségnek is eleget tegyünk, és úgy gondolom, hogy a hálózati hatásnak a kérdését mindenképpen itt kezelnünk kell. Vannak különböző szempontok, amelyek a határokon átívelő menetrendekben figyelembe vendők, így például a multimodalitásnak a kérdése, ez nyilvánvalóan, aztán nyilvánvalóan az illetékes hatóságot is megfelelően kell kijelölni, és fontos, hogy a piaci szereplőknek a beleszólási joga is biztosítva legyen, ami a maximális hosszúságát és a maximális terjedelmét illeti a közbeszerzés keretében adott szolgáltatási megbízásoknak. Itt is mindenképpen itt mindenképpen arra kell törekednünk, hogy egy általános szabályt alkossunk, ami a legnagyobb országokra, mint Franciaországra, vagy a legkisebb országokra, mint Luxemburgra is alkalmazható. Ami a szociális szabályokat illeti, rövid idővel ezelőtt ezzel kapcsolatban az ETF és a CIA között láttam egy jó megállapodást. Úgy gondolom, hogy a szociális területen mindenképpen tisztázást hoz ez. Ami a viszonosságot illeti, én mindenképpen a viszonosságnak az élharcosa vagyok. Nem szabad, nem, ke, nem, nem, ezt nem országoknak, tagállamoknak kell gyakorolniuk, hanem hanem az a fontos, hogy azok, akik a megbízásokat adják, azok kizárják a versenyből azokat, akik otthon a saját területükön monopóliummal rendelkeznek ezt mindenképpen mondjuk lehetővé kell tenni, hanem is írjuk elő kötelezően. Nyilvánvalóan nagyon politi- átpolitizált téma a közbeszerzés. Itt törlésre került egy rész. Számomra itt az a fontos, hogy elmondjuk, hogy a közbeszerzésnek a, meg, a közbeszerzési eljárás megválasztásában már a hatékonyságra kell törekedni. Ez tehát, tehát nem arról van szó, úgy gondolom, eh, hogy, a, hogy, hogy amikor kiválasztjuk a közbeszerzési eljárást, akkor nem lehet a múltra hivatkozni, hanem mindig újra és újra meg kell vizsgálni, hogy egy adott megbízásnak a kiadásakor, egy adott szerződésnek a megrendelésekor eh, az adott eh, közbeszerzési eljárás az jó-e vagy sem. Ami a de minimis szabályozás elvét illeti, én abból indulok ki, hogy valahol középen majd megtaláljuk az arany középutat úgy a pénzek esetében, mint a kilométerek esetében. 2029 előtt mindenképpen ki fog majd derülni, hogy a közbeszerzési eljárások és a számok területén mi az, ami lehetővé válik. Következő héten az első árnyék előadói találkozó, kompromisszumokat fogunk kidolgozni, és lehetőség szerint be fogjuk tartani a menetrendet. Köszönöm a figyelmüket. Thank you, Mr. Gross. Mr. Ertug, three minutes, please, Ismail. Három percben parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves előadó, kedves kollégák, nekem ma az a tiszteletteljes feladatom, hogy a Liberácki kollégát helyettesítsem, helyette beszámoljak a beszámolandókról. Először is köszönetet mond a kollegiális együttműködésért, amely egy konstruktív együttműködésben öltött testet az elmúlt időszakban. Liberaszki úr ugyanakkor hiányolja, hogy a lengyel fordítása a 420 módosító indítványnak csak négy nappal ezelőtt, tehát múlt csütörtökön készült el, úgyhogy Liberacki úrnak ilyen rövid idő alatt nem volt lehetősége a 238 oldalnyi dokumentumot részleteiben megvizsgálnia, úgyhogy csak egy rövid ízelítő a nagyon heterogén jogalkotási javaslatból. Nagyon sok módosító indítványnál feltűnt, hogy nagyon sok eh, törlést, illetőleg határérték módosítást irányozták elő. Irányoztak elő a közvetlen közbeszerzési eljárásoknál a küszöbértéket olyan mértékben megemelték bizonyos módosító indítványok, hogy nagyon korlátozott körben lehetséges csak a közvetlen megbízás adás. És ez ad abszurdum megoldás, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy néhány héten belül az Európai Parlamenten nem lehet keresztül hajszolni ezt a jogszabályt. Ez nem felel meg nyilvánvalóan az európai népképviselővel szemben támasztott kívánalmaknak. A heterogenitás és a nagy száma módosítanítványoknak ugyanakkor azt mutatja, hogy a szakbizottság mindenképpen érdekelt a jogszabálycsomag revíziójában, november 26-áig van az első módosítási határidő, addig kell a kompromisszumokat egyeztetni, másodszorban a bizottsági javaslatnak a magját meg kell tartani, ez a két törekvésünk van. Hogyha ez a jogszabály revízió eljut a plénumig, és, a, és, és a, ki teljesen kiüresíti a bizottsági javaslatot, akkor a szakbizottsági tagoknak az elképzelése a korábbi monopolista piacoknak a liberalizálásáról teljesen más, mint a bizottságnak. A teljes, a, a vasúti személyszállítás teljes liberalizálásánál nyilvánvalóan a szociális szempontokat is figyelembe kell venni, ha ugyanis nem sikerül a 2007-es szabályozást a munkavállaló jogok területén a vasúti vállalkozások esetében is megfelelően javítani, akkor mindenképpen elképzelhető, hogy a bizottság javaslatot teljes egészében el kell utasítani. A rendelkezésre álló rövid idő miatt itt most a fontos dolgokra kell összpontosítanunk, és nagyon fontos prioritásokat kell kitűznünk a negyedik vasúti jogszabálycsomag keretében. Köszönjük, hogy Csomusz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Először is gratulálni szeretnék az előadónak az elvégzett munkáért és a rendkívül jó jelentésért, és várom már a jövő heti Strasburgi ülésünket is ezzel kapcsolatban. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy valamennyünknek ugyanaz a célja, javítani akarjuk a közszolgáltatások minőségét a polgárok számára, ugyanis ők folyamatosan arról panaszkodnak nekünk, hogy a vonatok folyamatosan késnek, a szolgáltatás pedig évről évre rosszabb. Számunkra, liberálisok számára ezt, ez elfogadhatatlan, ezért cselekednünk kell, a lehető leghamarabb meg kell nyitnunk a piacokat. Ezért mi liberálisok elégedettek vagyunk a bizottság által javasolt dátummal, tehát a 2019-es dátum számunkra megfelelő. Ez azt jelenti, hogy a 2029-es kötelező tenderezés bevezetése számunkra túlságosan hosszú határidő kompromisszumot kell kötnünk a hatásos változás, illetve az átmeneti időszak között. Ami a tenderkírásokat illeti, mi azt gondoljuk, hogy ezt a lehető leghamarabb általános szabályá kellene tenni, és a közvetlen ki, kiutalást csak különös esetekre kellene fenntartani. Az odaítélt szerződések hosszával is problémáink vannak és a 299-es módosítóban Debaker és Jenin kollégák négy éves időtartamot javasoltak. Ami az átmeneti időszakot illeti, ami reményeink szerint a lehető legrövidebb lesz természetesen, szeretném felhívni az előadó figyelmét, és másokét is arra, hogy a 339-es módosítóra legyenek figyelemmel, és ennek mentén alakítsák ki a szabályozó testületet. A közvetlen odaítéléseket igazolni kell, és meg kell küldeni ezt az indoklást a szabályozó hatóságnak. A költséghatékonyság, a minőségi szabványok, illetve a fogyasztók elégedettsége prioritást kell, hogy élvezzen, amikor közvetlenül ítélnek oda egy beszerzést. A harmadik országokkal való viszonosság csak Zile úr számára nem csak Zile úr számára igen fontos, hanem a méltányos versenyképesség érdekében ezt is szem előtt kellene tartani. Köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy a kompromisszumokban néhány gondolatunk majd megjelenik. Köszönjük szépen, Tremóza úr! Zaribi úr a zöldek nevében három percben. Köszönöm, elnök úr! Kedves kollégák! Először is Mathieu Grosnak, az előadónknak szeretnék köszönetet mondani, azért a nyitott szellemiségért, és azért, hogy valamennyünket meghallgatott az anyag előkészítése során. Ez nem csak technikai, hanem politikai jellegű kérdés is. Röviden bemutatnám, hogy milyen problémákkal állunk itt szemben. Azt hiszem, hogy politikai hovatartozástól függetlenül valamennyien egyetértünk abban, hogy a biztonsági követelmények csökkentése nélkül javítani kell a vasúti szolgáltatások minőségét. Valamennyiünk számára ez a legfontosabb az európai vasúti rendszerrel kapcsolatban. A szociális körülményeket is figyelembe kell venni, és azt hiszem, hogy ez a jelentéssel kapcsolatban benyújtott módosítókban ö, meg is jelenik, és itt már tetten érhető a párthoz való tartozás, illetve az ez szerinti érzékenység. Azt hiszem, hogy a módosítók jobbá tették a szöveget, és én ennek nagyon örülök leg, a legalapvetőbb kérdések úgy tűnik, hogy megjelennek a, a, abban is, hogy át kell venni a dolgozókat, amikor a piac megnyitása során transferre kerül sor. A ebből következő szubszidiaritásra is szükség van, illetve a nemzeti vasútos közösségeknek is rá kell szorítaniuk a vállalkozásokat arra, hogy tartsák tiszteletben a szociális normákat. Ez számomra alapvető fontosságúnak tűnik és úgy tűnik, hogy sikerült előrelépni az az illetékes helyi hatóság definíciójával kapcsolatban. Ezt a bizottság javaslatából emeltük át, és úgy tűnik, hogy mindenki egyetértett azzal, hogy az eredeti, eredeti definíciót használjuk. Tehát ezek nem regionális, hanem állami hatóságok, és a területhez hozzárendelt hatóságot kell ekkor figyelembe venni. Van egy meghatározott szolgáltatási mennyiség a direkt odaítélések kapcsán, amit ismét megemeltünk. Ezzel stratégiai érzékenységről tesz tanúbizonságot a, a jogalkotó. És úgy tűnik, hogy még finomítani és igazítani kell bizonyos pontokat. A harmadik országokkal való kapcsolat nem okoz problémát, a, a viszonosságot nem támogatom, viszont az illetékes hatóságokkal való viszonos kommunikációt jó ötletnek tartom. És azt gondolom, hogy nem lehet tovább halogatni ezt a piaci nyitást, az Európai Unió valamennyi tagállamának ebben részt kell vennie. Ami a hatályba lépés idejét illeti, egyesek a 2029-es időpontot túlságosan távolinak tartják, én ezt támogatom, hiszen időre van szükség az átültetéshez. Én szeretném, hogyha erről még beszélnénk, és aztán egy középutas megoldásban állapodnánk meg. És ennök úr azt gondolom, hogy a 315-ös módosítóval kapcsolatban én egy olyan lehetőséget javaslok, hogy a küszöb a technikai és gazdasági valóságot is vegye figyelembe, és hogy közvetlenül egy szolgáltatónak ítélhesse oda az adott piacot egy helyi hatóság. Zile úr, három perc. Es arī gribētu sākt ar, par to, ka es pat gribētu pateikties Grošu kungam pa labi uzsākto darbu pie Köszönöm szépen a szót. Gros úrnak én is szeretnék köszönetet mondani kiváló munkát végzett, és nagyon sokat segített a kérdés előrevitelében, és remélem, hogy sikerül majd dűlőre vinnünk ezt a kérdést. A két jelentés összefügg egymással, ahogy ez el is hangzott, és a megfelelő szinergiákra is figyelemmel kell lennünk. Tehát megnyitjuk a piacot, ugyanakkor szeretnénk a minőséget is megőrizni, illetve a közcélú szolgáltatások színvonalát fenntartani. Luxemburgot, Franciaországot említette Gros úr, és persze mások ezek az országok, de alapvetően minden EU tagállam eltér. Hiszen vannak perifériális helyzetűek, aztán a vasút integráltsága tekintetében is eltérő a helyzet a különböző tagállamokban. Ami az átmeneti időszakokat illetően a liberálisokkal értek egyet e tekintetben, tehát 2020-ig nekem túl hosszúnak tűnik az idő. Tehát ez nem úgy hat, mint hogyha komolyan vennénk magunkat. Tehát a bizottság eredeti 2019-es javaslatát kellene ismét érvényessé tenni. Ami a viszonosságot illeti, kétségeket fogalmaznék meg. Hogyha meghallgatom a piac ügyeiben hozzáértő szakértőket, azt mondják, hogyha az EU piacáról megpróbáljuk kiszorítani vagy kitiltani a harmadik országok szolgáltatóit, és közben nem adunk lehetőséget a magánszolgáltatóknak, hogy a harmadik országokban szolgáltassanak, akkor ez gyakorlatilag úgy tűnik, jogilag úgy értelmezhető, hogy nem hiszünk a saját jogi aktusaink eredményességében. Hogyha harmonizált jogszabályi hátteret szeretnénk, akkor nem szabad a verseny elképzelését szárnya szegetté tenni. Különösen, hogyha Európát szeretnénk egy egységes irányba előre vinni. Legyünk rendkívül körültekintőek, mielőtt erre az útra lépnénk. Úgy gondolom, hogy más a helyzet akkor, amikor az EU tagállamok közötti kölcsönösségről és a harmadik országok vonatkozásában való kölcsönösségről van szó. A liberálisok védik ezt az elképzelést. Hogyha mi nem követeljük meg a harmadik országoktól a hasonló lépéseket, akkor igazából lúzerként viselkedünk, tehát veszíteni fogunk. És a kölcsönösség egy nagyon fontos szempont, és a tagállamok és a harmadik ország két különböző helyzet. Vilsz asszony. Három perc. Köszönöm szépen előzetesen. Kramer urat szeretném megkérdezni, hogy a, ki szeretne bérben dolgozni több műszakban. Úgy gondolom, hogy a, mindenképpen szociális sztenderdekre van szükség, ennél erősebbekre a vasúti szektorban. Az én frakcióm a PSO rendelet módosításával kapcsolatban kritikus álláspontot foglal el, ugyanis az átmeneti időszak első fele sem zárult még le, és a tagállamoknak először is a 2014-es, 2015-ös időszakban egy köztes időközi jelentést kell, hogy készítsenek a, jog, a nemzeti jogszabályoknak a kiigazítása még most folyik, úgyhogy a rendeletnek a módosítását túl korainak ítéljük. Ezért egy olyan módosító indítványal álltunk elő, ami a bizottsági javaslatnak az elutasítását irányozza elő. Ez csatlakozott egy ECR-beli e és egy szocialista kolléga is valószínűleg más motivációk miatt. Természetesen érthető módon más módosítókkal is előálltunk, hogy érdemi tartalmi kérdésekben is állás foglaljunk. Fontos volt ennek során számunkra, hogy a Lisszaboni szerződés 26. jegyzőkönyvében biztosított választási szabadságnak a lehetőségét a szabályozó hatóság esetében és a közszolgáltatások esetében fenntartsó különben a különböző helyi hatóságoknak a mozgástere további lesz korlátozva, és az várható, hogy a teljesítőképesség, a biztonság, a szolgáltatásoknak a hézagmentes hozzáférés, és nem utolsó sorban a, mi, a minőség a szolgáltatásoknak veszélybe kerül. Ugyanis a közbeszerzési eljárásban nem a legjobb, hanem a legolcsóbb megoldás nyerne teret, és nyilvánvalóan a szociális dömpingre kerülne sor. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az eredeti megfogalmazása az ötös cikke hatodik bekezdésének megmaradjon, ugyanis az eredeti megfogalmazás a tagállamoknak biztosítja a szükséges rugalmasságot. Sajnos más képviselők azonban ezt nem látják, ahogy azt a módosító indítványok mutatják. Egyébként a minőség és a szociális sztenderdek kérdése számunkra döntő, ezért is nyújtatunk be további módosító indítványokat, és szilárdan meg vagyunk győződve arról, hogy a megfelelő szociális védelme elengedhetetlen feltétele eh, a vasúti személyszállításban a szolgáltatás nyújtásnak a kötelező feltételek, azok mind a közvetlen megbízásodásnál, mind pedig eh, a rendes szabályok, versenyszabályok szerint lebonyolított közbeszerzési eljárásban érvényesül, érvényre kell, hogy jussanak. Fontos, hogy tarifális megállapodásokkal biztosítsuk, hogy e- egyértelmű szociális sztenderdek, érvényesülnek, és kötelező szabályok vonatkoznak a személyzet átadására és a vasúti szektorban. Köszönöm szépen. 3, 4, 5, 6 hozzászóló jelentkezett, illetve Kulicsek úrral együtt heten vannak, most lezárom a listát, és azt szerettem volna ezt hozzáfűzni, illetve tudom, hogy ön Liberecki úr nevében szeretett volna hozzászólni. El Kadraui, Riké, Kencsen Benyen, Durán Kamer és Kolicek a névsor. Tehát két-két percet adok, tartsuk az időkeretet. El Kadraui két perc. Köszönöm szépen. Szeretnék Gross jelentéstevő kollégának köszönetet mondani a munkájáért. Sokszor ültünk együtt, és megpróbáltuk a én és az ő jelentése közötti koherenciát érvényre jutatni. Én most szeretném korlátozni a hozzászólásomat arra, hogy az általam benyújtott módosító indítványokról szóljak. Nagyon fontosnak tartottam ezek körében hogy a szociális dimenzióval kapcsolatban érkezett javaslatokat erősítsem, így például a szállítási terveknek a felállítása mindenképpen lehetővé teszi az illetékes hatóság számára, hogy a szociális standardeknek a betartását figyelem, figyelemmel kísérje, és az új működtetőt nyilvánvalóan az át, a személyzet átadására kötött szerződésekben arra kell kötelezni, hogy betartsa a korábban elért szociális vívmányokat, akik közszolgáltatást akarnak nyújtani, szolgáltatóként mindenképpen kötelezve kell, hogy legyenek arra, hogy betartsák a szociális standardeket. ami a köz, közszolgáltatási szerződéseknek az odaítélését és a közbeszerzési eljárásokat illeti, mindenképpen több rugalmasságot kell biztosítanunk a rendszerben, így különösen a közép, közepes méretű országoknak kell figyelniük a saját eh, realitásaikkal, úgy, realitásaikra, úgyhogy azok, akik 10 millió és 100 millió kilométer közötti forgalommal rendelkeznek. Az ő esetükben mindenképpen elő kell írni, hogy legalább kettő szerződéssel rendelkezzenek, és ezek közül legalább az egyik szerződés a teljes utasforgalmat le tudja fedni. Egyéb, egyebekben pedig úgy gondolom, hogy a központi hálózatot megfelelően karban kell tartani, erre kell, erre kell figyelni és fontos a más hálózatokkal való kapcsolatoknak a kialakítása is. Fontos nyilván a viszonosság, a kölcsönösség elve is, a jogoknak eh, a megfelelő felosztása, de hát mindenről szóltak már a kollégák. Riké úr, két perc. Köszönöm elnök úr. André Matyő Grosnak köszönetet szeretnék mondani koordinátorként. Én úgy gondolom, hogy ez egy kiváló, figyelemre méltó munka, és Különösen arra figyeltem fel, hogy a régiók bizottsága szempontjából itt felmerül egy igen lényeges kérdés, tehát a közlekedés egyensúlyának a megőrzése érdekében határozottan meg kell fogalmazni, ahogyan Szájtől hallhattuk, a különböző társadalmi, illetve környezetvédelmi normákat is, és mindezeket beépíteni egy fontos kulcs értelemben a javaslatban, Ami pedig a közcélú szolgáltatások, illetve a, ezeknek az irányítása, kezelése. Természetes, hogy mondjuk Luxemburg és Németország között, meg a többi tagállam között is nagyon fontos különbségek vannak, tehát itt inkább regionális, mint sem tagállami szinten kell megfogalmazni ezeket. Úgy gondolom, hogy ennek nagy előnye lenne, mert sokkal jobban tudnánk kezelni a javaslatot. Kár, hogy kihagyták ezt a lehetőséget, hiszen nagyon igyekeztek kialakítani az egyensúlyt, illetve megfelelő küszöbértéket elérni a nemzeti, tagállami szinten. Megmondom azt is az előadónak, hogy ezért 2029 az valóban nagyon hosszú. 2019 az nagyon helyes lenne, ahogyan hallhattuk, és 2029 az nagyon messze van. Közösségi szinten, tehát, illetve közösségen belül ennek a szerződéssel is összhangba kell kerülni, illetve a belső egységes piacot is támogatnia kell. És úgy gondolom, hogy bölcsességében a bizottság is megfontolta, ez csak nem jutott konklúzióra és a különböző formákat nem hangolta össze. Kancsán úr, következik két percre. Uh, Gros, Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Gros úr. Köszönöm azt a munkát, amelyet elvégeztek. Röviden szeretnék hozzászólni, öt olyan elemet említenék, amelyhez módosítót készítettem. Az első a gazdasági egyensúly, amit el kell érnünk. Egyrésztről tehát a piaci nyitásról van szó. Nyilvánvalóan ez az első dolog, amit meg kell tennünk, a második pedig a belső és a külső viszonosság. Ezt a tagállamoknak maguknak kell meghatározniuk. És aztán ott vannak még azok a különböző körülmények, amelyek fennállnak a tagállamokban. Mindezeket figyelembe kell vennünk, máskülönben nem érhetjük el, amit kitűztünk magunk elé. Én támogatom a pályázati kírásokat a szerződések esetén, és a, az időpontokat, a küszöböket és a mentességeket, de ezen kívül még az időszakok is igen fontosak. Ha ebben nem vagyunk biztosak, és ha túlságosan elhúzódik ez az időszak, akkor magát az elvet tiporjuk lábbal. Azt hiszem, hogy minél egyszerűbbé kellene tennünk ezt a javaslatot, lehetőség szerint központosítani kellene a tanúsítás folyamatát a vállalkozások számára, illetve a járművek engedélyezését is. És természetesen erőteljes hatóságra van szükség. Köszönjük, Benyen úr, két percben. Thank you, thank you, Mr. Köszönöm, Gros úr, az ezzel kapcsolatban elvégzett munkát. Engem még mindig nagyon aggasztanak azok a módosítók, amelyek 2029-ig szeretnék késleltetni az átültetést, ugyanis ez még csak a kiinduló pont, tehát csak a következő generációk kellene várnunk, mire bármi is megváltozik. Én a 2019 19 es dátumot tartanám, 19-es dátumot tartanám jónak a folyamat elindítására. A közszolgálati kötelezettségek maximális méretét illetően Debaker úr és jó magam készítettünk egy módosítót, ami lehet, hogy bonyolult ugyan, de nagyjából egybevág Alkadrói úr módosítójával. Azt hiszem, hogy ez egy lehetőséget kínálna a tovább lépésre. Meglehetősen szigorúan fogalmazott a bizottság ezzel kapcsolatban, és bizonyára az ő elgondolásuk szerint ez igazolható, de a tagállamok közül néhányan talán úgy gondolhatják, hogy ezeket a küszöböket az ő méretükre szabva készítették el. De ha megnézzük a bending gondolatát, akkor nem azt mondom, hogy mi egy konkrét küszöbhöz ragaszkodunk, ezzel kapcsolatban még tárgyalhatunk, és elképzelhető, hogy kompromisszumra is jutunk. Ami a pályázati kiírások, illetve a közvetlen odaítélések kérdését, szeretnék rámutatni arra, hogy a pályázati kiírás meglehetős rugalmasságot ad az illetékes hatóságoknak. És a pályázatok igen nagy mértékben szórhatnak mind szerkezetben, mind pedig méretben. És Eléggé agasztana bennünket az, hogyha teljesen elmennénk a pályázatok irányába. A közvetlen odaítéléseket mind hatályukban, mind pedig hosszukban korlátozni kéne, ahogy azt már kollégám is elmondta. És Zile úrral egyet értek a viszonosság kérdésében. Dürán, asszony, két percben. Köszönöm, elnök úr. Matthew Grossnak szeretnék köszönetet mondani, azzal kezdte előadását, hogy nem szabad tönkretenni azt, ami már működik. Ez motiválta azokat a módosítókat, amelyeket az árnyék előadónk jelentéséhez benyújtottunk. Egyetértek azzal, hogy a versenyt kell használnunk arra, hogy a vasút hatékonyságát fokozzuk. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a szisztematikus szétaprózódás minden esetben a küszöbökkel együtt rendkívül kaotikus helyzethez vezethet a valóságban, akár a hálózatok felelős kihasználásával kapcsolatban egy konkrét országban, vagy pedig túlságosan zsúfoltá is teheti a vonalakat. És óvakodnunk kell attól a nagy bumtól is, ami esetleg előfordulhat. Ezért szeretnék egy alternatívát javasolni, ami a versenyt a menedzsment szintjén koncentrálna, azzal, hogy egy szerződéses menedzsment működne, a menedzsmentek versenyeznének egymással, és nem kell összekötni a, a, azokat a vállalkozásokat, amelyek csak egy kis részt képviselnek, és hogyha valami nem működik, akkor elég lenne a fejet lecserélni. A szegmentálás a legzsúfoltabb hálózatokat sorolhatja nehéz helyzetbe. Köszönjük Kramer úr két percben. Köszönöm szépen, először is szeretnék utalni arra, hogy teljesen elfogadhatatlan, hogy 300 vagy akár több mint 2000 módosító érkezik, és négy nappal a határidő, vagy a tárgyalás, vagy a megbeszélés előtt kapjuk meg ezeket fordításba. Úgyhogy az elnök gondoskodjon arról, hogy legalább egy héttel a megbeszélés előtt valamennyi módosítvány valamennyi nyelven rendelkezésre állna. Nem lehet jogszabályokat nyomás alatt készíteni, míg a bizottságnak mondjuk, vagy a tanácsnak hónapjai vannak arra, hogy itt foglalkozon ezekkel az ügyekkel. A másik dolog, úgy gondolom, hogy ma van problémánk, de hát a célunk az a 2029-es megoldásnak az elérése. Úgy gondolom, hogy nem szabad itt a piac nyitásra 15 év időt biztosítani, ez teljesen őrült ötlet ami számomra a viszonosságot és a közvetlen szerződések odaítélését illeti, úgy gondolom, hogy ez számomra nem a vállalatnak a méretétől vagy a kilométerszámtól függ. Nyilvánvalóan belátom, hogy nem, hogy nem fognak megjelenni japán vállalatok az európai piacon, hogyha mi sem kapunk lehetőséget az ő piacukra való belépésre. De az teljesen biztos, hogy a hamburgi magasvasút és az összes többi európai vállalat számára otthon nem szabad úgy biztosítani a közvetlen megbízás, hogy más országoknak a vállalkozásának ezt nem biztosítjuk. Tehát teljesen e, nyilván való, hogyha otthon valaki e, támogatottan vagy közvetlenül megbízást kap az államtól, akkor ez diszkrimináció, hiszen akkor lehetőséget biztosítunk neki ezzel arra, hogy máshol olcsóban szolgáltasson. Tehát biztos, hogy a vállalatok és a leányvállalatok szintjén is mindenképpen a kölcsönösségre van szükségünk. E, nem minimál bérre van szükségünk, hanem megfelelő teljes szektora kiterjedő tarifákra én mindig azt mondom, hogy nem vagyok annyira gazdag, hogy olcsón vásároljak, tehát én is azt mondanám, hogy a közbeszerzési járásokban nem a legolcsóbb ajánlatot kell feltétlen támogatni, hiszen nyilvánvalóan nem feltétlen a legolcsóbb a legjobb ajánlat. Én Berlinből érkezem, úgyhogy nekem ez a vezérelvem. Thank you very much, Mr. Kolicek. Köszönjük szépen, Kolicek úr, két percben. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a tisztességtelen verseny, amiről a kollégai szólt, ez már valóság. Nézzék csak meg a cseh köztársaságot, ott nagyon jól működik ez a tisztességtelen verseny. A nagy vállalatok lassanként fölvásárolják a kis halakat, ami a dolog érdemét illeti, ennek a jelentésnek a lényege az kellene, hogy legyen, hogy szociális standardeket állapítunk meg, és megállapítjuk, hogy hogyan tudjuk eh, a közlekedésnek, a szolgáltatásnak a közszolgálati jellegét fenntartani. Azok, amiket a jelentéstevő ezen a téren javasolt, azok nem feltétlen rossz javaslatok. Úgy gondolom, hogy 10 millió, úgy gondolom, hogy nem úgy gondolom, hogy 10 millió kilométerről át kéne térnünk az 53 millió kilométeres határértékre. Nálunk az a helyzet, hogy a magánvállalkozások a piacra lépve szeretik a cseh régiókban kimazsolázni maguknak eh, a jó szolgáltatásokat. Ugyanakkor nyilvánvalóan a régiók azt szeretnék Csehországban, hogy ne csak egy-egy szakaszon működjenek ezek a eh, magánszolgáltatók, hanem egy teljes hálózatnak a működtetését átvállalják. Úgy gondolom, hogy ez az a megközelítésmód, amit nekünk is támogatni kellene, hiszen ez az, ami a valóságban is elfogadható. És azt kell biztosítanunk, hogy az ügyfél, a fogyasztó, a vásárló jobb szolgáltatást kapjon. Ez például eh, a határmenti területen Csehország és Lengyelország között már jól működik. Úgyhogy szerintem az a fontos, hogy ne arra tegyünk kísérletet, hogy másokat a kölcsönösség vagy a viszonosság kérdésével sarokba szorítsunk. És ne hozzunk rövidebb határidőket a dolgok megvalósítására, hanem 2015-ben álljunk elő egy időközi jelentéssel, és nézzük meg, hogy mik a reális határidők a rendszer átalakítására. Inkább hagyjunk több időt magunknak, nem szeretnénk, hogyha a vasúti forgalomnak a volumene csökkenne. Jéger asszony. Like... Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék ismét köszönetet mondani Mathieu Gros előadónak a jelentés tervezetért ami több mint 400 módosító elkészítésére iklette ezt a szakbizottságot. És szeretném még megragadni ezt az alkalmat, hogy Zsanik Paké kollégámnak köszönetet mondjak a munkáért, ugyanis ez az ő utolsó szakbizottsági ülése a DG Move főigazgatóság nevében, és szeretnék, a, szeretnék sikert kívánni neki és megköszönni neki a kiegyensúlyozott megközelítést, amit a PSO aktával kapcsolatban tanúsított. Most pedig kitérnék néhány módosítóra. A bizottság alapvetően nagyra tartja a módosítók egy részét, különösen azokat, amelyek elismerik a kötelező állami pályázatok kiírását a vasúti területen, és azokat, amelyek a gördülállományhoz való diszkriminációmentes hozzáférést biztosítják. Hadd adjak néhány példát. Van itt egy módosító blokk, amiben új meghatározások szerepelnek. Azt gondoljuk, hogy ezek jogi szempontból tovább tisztázzák a helyzetet, különösen a hálózathoz való hozzáférés, illetve a közösségi közlekedési tervek tartoznak ide. A diszkriminációmentes hozzáférés a gördülő állományhoz szintén igen jó gondolat, ez rugalmasabbá teszi a rendelkezésre álló eszközök használatát. A 363-as módosítóra gondolok itt, a szomszédos hatóságokkal való együttműködés a gördülő állomány közös használatára, illetve a kereskedelmi szempontból megvalósítható gördülő állomány eh, leasingen és diszkriminációmentes megvalósítása, ez is egy ilyen módosító. Érdekesnek tartjuk a viszonossági záradék bevezetését, és szeretnénk tovább gondolni ezt a lehetőséget. Azt gondoljuk, hogy a, a közszolgáltatási szerződések odaítélésével kapcsolatban nem szabad megengedni azoknak a részvételét, akik a történelmi előzmények értelmében birtokolják az adott piacot. Ezt harmadik országokkal szemben is alkalmazni kell, de természetesen mindezt korlátezni kell a piacnyitás időpontjáig. Tehát minden estől azt tudom elmondani, hogy a bizottság nem tudja támogatni azokat a módosítókat, amelyek felhígítanák a mi arra vonatkozó javaslatunkat, hogy kötelező legyen minden állami pályázatot kiírni. Illetve a minimum a közvetlen odaítélésre vonatkozó, nem vasúti jellegű minimum küszöbökre vonatkozó módosítókat sem tudjuk támogatni. Ezen kívül elutasítjuk azokat a módosítókat, amelyek fenntartanák a feltétel nélkül és korlátlan lehetőséget arra, hogy közszolgáltatási szerződéseket közvetlenül ítéljenek oda a vasúti közlekedés területén. Az 5.6-os cikket a jelenlegi formájában akarják ezek a módosítók megőrizni, illetve felhigítanák a vonatkozó rendelkezéseket. És szeretném még elmondani, hogy a fenntartható gördülő állományhoz való diszkriminációmentes hozzáférés a legfontosabb piaci belépési korlát ezen a piacon, ezért nem tudjuk azokat a módosítókat sem támogatni, amelyek ezt a rendelkezést higítanak fel. Ugyanis próbáljuk ezt a problémát úgy megoldani, hogy lehetőségé tesszük ezt kötelesség helyett. Ugyanakkor a az illetékes hatóságok bármiféle gördülállományok kapcsolatos intézkedése nem torzíthatja a piacot. És tiszteletben kell tartani az unióban meglévő szabályokat. Elnök úr, korábban is elmondtam már számtalan alkalommal, hogy a bizottság nem tud egyérteni a az átmeneti időszak jelentős módosításával. Mi azt gondoljuk, hogy Tremóza úr véleményével összhangban a 2019-es dátumot meg kellene tartani, és a maximális méret, illetve az a szint, ahol nem hatékony már a közvetlen odaítélés. Ezzel kapcsolatban sem tudjuk a módosítókat támogatni, és van még jó néhány ilyen terület, ezért most nem fogom mindegyiket felsorolni, de nyitott vagyok az ezekről szóló vitára. Összességében pedig a 17-esben szerep módon azt gondoljuk, hogy javítani kell a szolgáltatás minőségét és a közpénzek jobb felhasználását. A bizottság úgy gondolja, hogy a kompromisszumos módosítók, amelyekről idővel, remélhetőleg november végén szavazni fogunk, mindezeket a célokat szem előtt kellene, hogy tartsák. A bizottság továbbra is az önök rendelkezésére áll, és bármikor szívesen szolgálunk további pontosítással. Köszönöm szépen, elnök úr! Jége. Köszönöm szépen, Jéger asszony. A következő Bilbao Kramer Zile e trió lesz. Bilbao asszony jelentésével kezdünk, és maga az előadó Bilbao asszony négy percre kapja meg a szót. Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen a szót, elnök úr! A jelentésemben az volt a célunk, hogy ahogy azt a bizottság javaslata is tárgyalja, a fehér könyv célkötézéseit megvalósítsuk. Ez egy európai közlekedési térség kialakítását célozta. Olyan helyzetben vagyunk, ahogy ezt a jelentésemben is leírom, hogy ez aggasztóvá válhat, hogyha a jelenlegi szolgáltatók, illetve a tagállamok továbbra is fenntartják a jelenlegi tárgyalási modellt, és a státuszkót kívánják megőrizni. Ekkor ugyanis ellenszegülnek az ágazat megnyitásának, és továbbra is szétaprozódott marad ez az ágazat. Elnök úr, azt kérném, hogy teremtsen egy kicsi nagyobb csöndet, ugyanis ő mindenhonnan zajt hallok. Kérek mindenkit, hogy aki távozik, az ö, csöndben tegye. Nem akarom és senkinek a mobilitását korlátozni, de azért legyünk egy kicsit figyelemmel az előadóra. Ahogy mondtam, diagnosztizáltuk a problémát, és a figyelmünket arra koncentráltuk, hogy egyesek szeretnék fenntartani a jelenlegi állapotot, vannak ilyen tagállamok is. A szétaprózottság magasabb költségeket okoz a gyártók számára, drágább így a járművek elkészítése, és ez maga után von olyan magas költségeket is, például egy 6 millió eurós jármű két évig tart, és ezért a költségek 10%-a adminisztrációs célokra megy el. Az volt a célunk, hogy javítsunk ezen a helyzeten, és azt hiszem, hogy a diagnózisa valamennyien egyetértünk. Az első intézkedésünk az lenne, hogy a vasúti csomag megvalósítása érdekében a bizottságnak diagnózis kellene készítenie arról, hogy a harmadik vasúti csomag hogyan áll, és legalább a politikai akaratot meg kellene teremteni arra, hogy a, az azt nem teljesítő tagállamok is beálljanak a sorba, és előrelépjünk ezen a területen. Azt gondoljuk, hogy mindazon problémáknak a leküzdésére, amelyekkel szembesülünk, egy egyedi intézkedésre van szükség. Ez az ügynökség lehetővé tenni a problémák megoldását és a nemzeti ügynökségek tevékenységét is összehangolhatná. Ezen kívül nagyobb átláthatóságra van a szükség, irányítási változásra is szükség mutatkozik. Az átláthatóság révén javítani lehetne a teljesítményt, növelni a beruházásokat, és mindaz a pénz, amelyet ezekre az administratív folyamatok, folyamatokra fordítunk, a jogbiztonság megteremtésére szolgálhatna. A kis és középvállalkozásokba lehetne ezt beruházni, és így jöhetne létre az az innováció, amelyben az európai vállalkozások hivatkozási alapá válhatnának a világban. 440 módosító érkezett, természetesen nem fogom mindegyiket felsorolni, de úgy vélem, hogy két alapvető probléma áll fenn, ezekkel kell elsősorban megküzdenünk. A és ez a 440 módosítóban nagyon jól látszik. Érkezett egy olyan javaslat, hogy az Európai Ügynökség hatáskörét meg kellene erősíteni, valódi egységes testületé kellene tenni, és meg kellene neki adni minden felhatalmazást. Ezért egy öt éves átmeneti időszakot vezetnénk be, azért, hogy ez az átmeneti időszak alatt a nemzeti ügynökségek is elvégezhessék a szükséges előkészületeket. Az Európai Repülési Hatóság képes volt ezt megtenni, és szeretnék még itt egy adatot is behozni. Ebben a szakbizottságban számos képviselőtől hallottuk, hogy nem lehet az Európai Ügynökség hatáskörét erősíteni, ugyanis jelenleg válságban vagyunk, és nincsen erre megfelelő költségvetési forrás. El kell, hogy mondjam, hogy az Európai ügynökséggel tartott találkozónkon egy nagy meglepetés ért engem, ugyanis az Európai Légiközlekedési Hatóság részéről azt mondták, hogy az állami költségvetésekre egyáltalán nincsen szükség, a saját munkájukból tartják fenn magukat, és ezért tudják finanszírozni a tevékenységüket. Ez az egyik olyan téma, amit meg kell oldanunk, tehát mi az Európai Ügynökség szerepe, és mi a viszonya a nemzeti hatóságokkal. A másik probléma pedig, amivel foglalkoznunk kell, az elválasztott hálózatok kérdése, hogyha valóban szeretnénk persze egy egységes hálózatot létrehozni. Ezzel kell nagyon egyértelműen foglalkoznunk, és így már meg tudunk majd állapodni ezekről a témákról. Köszönöm. Alkadraúj úr, három perc. Chairman, um, I... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani én ezt Ayala Sender árnyék előadó nevében az előadónak, aki nem tudott ma eljönni. Jó néhány módosítót terjesztettünk elő a hatája kapcsolatban első fokon. A könnyű vonat, illetve a metró szabályozását is az irányelvbe kellene foglalni. Jelen változatban a bizottság a mandátumnak megfelelően a szabványokat irányozza elő, de csak önkéntes alapon, és nem tudjuk, hogy milyen ütemezésben. Tehát ezt figyelembe kellene venni. A regionális szolgáltatásokat nem kellene kivenni a hatályból, tehát át kéne gondolni a kivételeket. Aztán a mozgáskorlátozottakra vonatkozóan több módosítót is terjesztettünk elő a helyzetük javítása érdekében. Aztán az alkalmazás területe vonatkozásában úgy gondoljuk, hogy a járművek korlátozás mentesen tudjanak működni a műszaki előírásoknak megfelelően. A méretgazdaságosság, illetve a hatékonyság növekszik, úgy gondoljuk, hogyha ugyanazon vonalakon, illetve a hálózat egy, egy részén azonos technológiát, illetve anyagokat használhat a szolgáltató. Azután szintén a hatékonyság érdekében arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a végrehajtás költségeit is meg kell fontolni, illetve a gazdasági szereplőkre gyakorolt hatást. Úgy gondoljuk, hogy a nagysebességű, illetve a hagyományos vasút között különbséget kell tenni. A nagysebességű vasút egy sor további jellemzőt vonultat fel, illetve egy csomó plusz előírást vet fel, eltér a hagyományos vasúthálózattól. Aztán az alacsony padlózatú vagonok esetében tudjuk, hogy Európában a rakodó eszközök eltérőek, illetve a rakodó padlós vagonok esetében, amelyeket nem arra terveztek, hogy kamionokat szállítsanak, ez problémákat jelentett, tehát az árnyék előadó ezügyben felhívta a figyelmet erre a kérdésre. Aztán az RTMS vonatkozásában úgy gondoljuk, hogy az RTMS ez egyértelműen egy európai szintű projekt, és ezért az ügynökségnek kell a végső szót kimondani. Természetesen a tagállamok jobban ismerik a maguk valóságát, tehát őket is meg kell hallgatni. A lényeg az, hogy az RTMS jelzésrendszerek ne ütközzenek a nemzeti jelzésrendszerekkel, illetve biztosító rendszerekkel. Az árnyék előadó észrevételeinek, illetve módosításának a végére értem. Sok sikert kívánok az előadónak, és eh, sikeres együttműködésre számított. Krámer úr, három perc. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadó asszonynak. Egyrészt, mert nagyon jó volt az együttműködés, eh, és hasonlóak nyilvánvalóan a forrásaink is, és alapvetően ugye a bizottságjavaslat is jó volt. A teljes módosító indítványoknál mindenképpen eh, az európai szintű szabályozás kialakítását eh, támogattuk, és jó lenne, hogyha a piac, piacra való belépés engedélyezése és a műszaki engedélykiadása között, tehát a működési engedélykiadása között különbséget tennénk akár csak a repülőgépek esetében. Tehát a műszaki vizsgálatokat és a műszaki engedélyezését a vasútüzemnek, azt mindenképpen jó lenne, hogyha tagállami kompetenciában tartanánk, és csak a piacnyitásra szabályoznák európai szinten. Ez az, amit évekkel ezelőtt elhatároztunk. Van egy európai közúti gépjármű nyilvántartás is, amit javasoltunk, szükségünk van a széleskörű támogatására ennek. Nyilvánvalóan szüksége van a korlátozott mobilitású embereknek is a támogatására, aki nem érintett, annak nyilvánvalóan boldognak kell lennie, ugyanakkor hajlandónak is kell lennie, hogy másokat ne szorítson ki ebből a szolgáltatásból. Az EMTS 6000 km Európában eh, van 6000 kilométeren egyetlen egy európai eh, mozdon sem képes végigmenni. Ez teljes tragédia. Pedig milliárdokat öltünk ebbe a kérdésbe. Nyilvánvalóan világos szerződéses szabályokat kell eh, kialakítanunk az ÉRA és az MSZA között. Az ÉRA nyilvánvalóan most nem vállalhat át mindent, amit eddig a nemzeti hatóságok tettek, tehát jó együttműködésre van szükség, meg kell legyenek a nemzeti kompetenciák, de az ERA-nak kell az utolsó szót már kimondania és neki kell abban segíteni, hogy a negatív fejleményeket elkerüljük. Nyilvánvalóan világos átmeneti időszakra van szükségünk, hogy a nemzeti biztonsági hatóságok és az éra közötti átmenet megfelelő legyen. A tanács az egy kompromisszumot dolgozott ki, jó irányba halad, de hát nem megy túl, nem megy eléggé messzire. Azt mondja, hogy az, ami Európában forgalomba kell, hogy kerüljön, arról az erának kell döntenie. Nyilvánvalóan a, a teherforgalomban ez akár igaz is lehet, de hát mondok itt két példát. Itt van például Lettország, Észtország és Litvánia. A múlt következményeképpen itt egy egységes vasúti hálózata van ennek a három országnak. Mégis ezt eh, nemzeti, eh, nemzeti szinten, nemzeti határok szerint felosztották. Nincsen Rigából Tallinnba menő vasútjárat, át kell szállni, ami teljesen, teljes eh, bolondság és egy teljes visszalépés gyakorlatilag. Franciaországban egységes nemzetről beszélünk, de mégis különböző vasúti rendszer van Észak-Franciaországban és Dél-Franciaországban. Itt is egységességről beszélni, ez teljesen nevetséges dolog. Tehát a nacionalista hozzáállásmódnak az erősítése az egy teljesen elhibázott dolog. Nekünk európai szinten kell gondolkodnunk. A, a, nemzeti hatóságok, a nemzeti szabályozó hatóságoknak mindenképpen meg lesz a jövőben, is a de az európai zálás kell előtérbe helyezni. Zila úr, két percben három percben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak a eddigi gyümölcsöző együttműködést a technikai pillér vonatkozásában, és a Baltikumra szeretnék visszatérni, Vilniusból Tallinnba, a Tenti keretében el lehet majd jutni a jövőben, és természetesen mozdonyt kell cserélni, illetve egyéb műveleteket végezni, ez nem a legkedvezőbb, ezzel egyetértek, de úgy gondolom, hogy ezt nem zárhatjuk eh, le azzal, hogy egységes szabályozást vezetünk be mozdonyokra, és ennyi. Ennél bonyolultabb a probléma, tehát hosszú távú vonatokat kissebességgel működtetni az egy külön probléma, és úgy gondolom, hogy a tenti szakértők ezügyben illetékesebbek. A magunk nevében szeretném elmondani a következő észrevételeket. Először is az átjárhatóság, interoperabilitás vonatkozásában. Ez olyan országokra vonatkozik, amelyek elszigetelt helyzetben vannak. Én úgy tudom, hogy két ilyen hálózat van konkrétan, és ezért is terjesztettem elő ezt a módosítót a kompromisszumok keretében, hogy a szakbizottsággal kompromisszumot találjunk. Vannak elszigetelt hálózatok Európában, illetve más országok hálózata pedig nagyon jól integrált, tehát megvan az átjárhatóság. És a kollégák figyelmét felhívnám a különbözőségekre. Tehát, hogyha egyes érintetteket büntetni szeretnénk azért, hogy bizonyos era tanúsítványokat, illetve normákat írnának elő, vagy eltekintenek ettől, mert túl sokba kerülnek, és azt mondják, hogy más országok esetében ne lehessen többet felszámítani ezért, hogyha nem jár további előnyökkel a piacon. Tehát a cél az, hogy a jogszabály ne roncson a helyzeten, ezt fontosnak tartjuk. Aztán az ERTMS ügyében visszatérek majd a magam jelentése kapcsán erre a témára, de számos módosító utala arra, hogy újra kellene gondolnunk ezt a dolgot, hogy ez erre ne a hagyományos, hanem az e RTMS biztosító illetve jelzésrendszert alkalmazza. És nem tudom, hogy hogy áll a közös gondolkodás ebben az ügyben, de el kéne dönteni, hogy melyik irányba megyünk. Végül az európai nyilvántartás kapcsán azt szeretném elmondani, hogy harmadik országokkal jól integrált hálózatok esetében egy közös regisztrációs, illetve nyilvántartási rendszert végig kellene gondolni, például az orosz gördülő állományt, hogy lehet beépíteni az adatbázisban. Mi ezt végig gondoltuk, és ennek hiányoznak az alapjai. Tehát úgy gondolom, hogy a jelenlegi megfogalmazásban a gördülő állományt a Baltikumba vagy Finnországba egyszerűen nem lehetne beengedni ennek alapján, és nem ez a cél. Köszönöm. Kolesek úr, három perc. Köszönöm szépen az előadónak. Tak děkuji. Já bych eh, několik poznámeček. Sjednocení technických požadavků a certifikačních. Köszönöm szépen. Az engedélyezési folyamatoknak az egységesítése, ez az, ami fontos, és a követelményeknek az egységes kialakítása. Minden más, amiről beszéltünk, csak a vasúti helyzetnek a romlását hozza magával. Teljesen logikus, hogy egységes tanúsítási engedélyezési eljárásra kell törekednünk. Nem csak a mozdonyok esetében, hanem valamennyi tanúsítási eljárás esetében, így például a hálózat, a sinhálózat esetében is. Nagyon jó dolog, hogyha a mozdonyok azok egységes tanúsítási eljárás tárgyát fogják képezni, de hát nyilvánvalóan a hálózat, a sinhálózat esetén is erre kell törekednünk. Ami az erát illeti, nyilvánvalóan a műszaki követelményekre és az eljárásokra kell koncentrálnia majd ennek az ügynökségnek, és fontos, hogy a nemzeti hatóságokkal együttműködve elhatározza azt, amit egységesen Európában bevezetünk, és nem 28 tagállam különböző rendszerét támogatná a kölcsönösen elismert tanúsítványokat kellene bevezetnünk, és az ERA vizsgálati eljárását erre kellene felhasználnunk. Ez kulcsfontosságú. Fontos azért, mert ez az, ami az európai egységesítési folyamatot ezen a területen elősegíti. Természetesen vannak elszigetelt eh, részek is az európai hálózatban, vagy egy nyomvonalas eh, területek, aztán látjuk, hogy milyen sziget helyzetben vannak a, például a balti államok, de hát ez korábban egy egységes hálózat volt, újra lehet egységesíteni. Köszönjük. Three minutes, please. Sí, Esper, az asszony, hogy Digendes úr nevében beszél, azt hiszem. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék elnézést kérni a néppárti árnyék előadó nevében, aki nem tudott most sajnos jelen lenni. De átadta nekem az álláspontját a a módostókkal kapcsolatban, hiszen ezt az interoperabilitásról szóló előadói ülésen megbeszélték, és ezért most el tudom ezt mondani. Az álláspont ismertetése előtt szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos a harmadik vasúti csomag reformja. És a bizottságnak köszönöm az ezzel kapcsolatos javaslatot. Igen, nagyra törő ez, és ez látszik a benyújtott módosítókból is azt mutatja ez, hogy valódi akarat létezik arra, hogy egy interoperabilis és a minden tagállam számára kedvező egységes vasúti térséget hozzunk létre. Egyet értünk a, a jelentés tervezet előadójával és a bizottsággal számos kérdésben. Valóban egyre több hatáskört kell átruházni az Európai Vasúti Ügynökségre, és így lehet a, megoldani azt, hogy a piacon ne gördüljenek akadályok az egységesítés útjába, és hogy a piac megfelelően működjön. Támogatjuk az európai hozzáadott értéket tehát. A módosítóink nagy része arról szól, ami valójában az álláspontunk összefoglalása, és ebben egyébként más frakciók és képviselők is egyet értenek velünk, tehát a jövőben ennek alapján kompromisszumokat is lehet majd készíteni. A 20. cikkel kapcsolatban a járművek üzembe helyezésével kapcsolatban. Ez egy igen fontos elem. És itt az Európai Ügynökségnek, ahogy azt a bizottság javaslata is kimondja, a feladata kibocsátani a típusengedélyeket, amikor a járművet több tagállamban kívánják használni. De létezik az a lehetőség is, hogy a nemzeti biztonsági ügynökségek saját felelősségükre kibocsássanak ilyen engedélyeket, hogyha ez, ezt kéri az adott vállalkozás. Ezt abban az esetben lehet kibocsátani, eh, amikor a járműveket eh, csak egy adott tagállam területén tervezik használni. A 18. cikkhez érkezett még 8 módosító, és ez is eh, azokat az elképzelésünket tükrözi, amivel kapcsolatban bizonyára tudunk majd kompromisszumra jutni. Ez azt tenni lehetővé, hogy a nemzeti hatóságok betölthessék azokat a szerepköröket, amiket eddig sikeresen tettek. És született még ezzel kapcsolatban egy vélemény, ezt is mindenképpen tiszteletben fogjuk tartani, annak érdekében, hogy koherens legyen ez ezzel kapcsolatos szabályozás. A vasúti csomaggal kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és az előadónak is azért, mert növelték a hozzáadott európai értéket, és a vasúti biztonság javítására törekedtek, illetve javítani kívánták az interoperabilitást. Köszönöm szépen. Much. Can I now go on to Mr. Kram? Köszönöm szépen. Most Kramer úr jelentésére szeretnék tovább lépni. Vagyis a biztonság szabálynak az átalakítása. Négy perc. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, kitűnő volt az együttműködés, és ha megnézem a módosító indítványokat, 426-an vannak, akkor gyakorlatilag támogatják, illetve kiegészítik a javaslatot. Tehát a biztonság kérdésében az európai szemléletmódot illetően nincsenek túl nagy nézeteltéréseink. Támogatjuk egy európai biztonsági tanúsítványnak a bevezetését, amely a nemzeti szabályokat az ERA ernyője alatt kívánja egységesíteni. Hogyha pedig új szabályok születnek, akkor e, a jelenlegi 12 ezer és az egyes tagállamok által saját maguk által elfogadott szabályoknak a leépítésére kell, hogy ez irányuljon, és egységesíteni kell a szabályokat. Nyilvánvalóan hogy ez a szomorú eh, realitás Európában. Nyilvánvalóan a fogyasztóknak, az utasoknak a biztonságát azt eh, jobban figyelembe kell venni, tehát itt a, itt a vonatvezetőknek a munkaideje és pihenési ideje fontos szerepet kell, hogy játszódjon. Erről már múltkor volt szó. Szükség van arra, hogy a biztonsági kockázatokat eh, lehessen jelenteni, bizalmas és anonim formában. Nagy-Britanniában ez már bevált a gyakorlatban. Egy olyan alkalmazott, aki biztonsági lukat, biztonsági deficitet lát és jelenti ezt, az bizalom, bizalmas kezelésben részesül, és ez hozzájárul nyilván a balesetek megelőzéséhez. Nyilván vannak kiegészítéseket és a minimális követelményeket, így például az ajvédelem területén mindenképpen még meg kell beszélnünk. Most már sokkal halkabban közlekednek a vonatok, mint 20 évvel ezelőtt. Vannak fejlesztések, és a jelenlegi zaj az már nem a gördülő állománynak a kezdeti minőségén múlik, hanem inkább a hiányos karbantartásra vezethető vissza. Úgyhogy tartósan mindenképpen a gondos karbantartásra kell törekedni a hálózatnak a különböző technikai részleteit azt gondosan el kell választani egymástól. Nyilvánvalóan vannak olyan technikai részletek, amit nem kell európai szinten harmonizálnunk, a nemzeti megközelítésmód ugyanakkor ebben a tekintetben mindenképpen a helytelen megközelítésmód, a regionális megközelítésmódot kell erősíteni. Én nagyon remélem, hogy ezen az alapon egy gyors egyességet, gyors megállapodást tudunk széles körben elhozni a parlamentben. Az én célom az, hogy még a választások előtt a tanácssal kompromisszumot tudjunk elérni, köszönhetően a tanácsi megállapodásnak a következő, az elmúlt csütörtökön e, itt előrelépés várható. Németország a végén kicsikét véd, védekezett, berzenkedett, de hát aztán mégiscsak a jó irányba mozdult el, úgyhogy most egy fél lépést tettünk előre, de hát sajnos még mindig a nemzeti megközelítés, vagy a tagállami megközelítés mód az az, ami erős. Nem akarjuk, hogy a nemzeti hatóságok és az ERA között választani kelljen, hanem azt szeretnénk, hogyha a kettő között jó lenne az együttműködés. Az a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk jól kialakítani. Jól kell, hogy együttműködjenek. Ha erre vannak szabályok, akkor az rendben van. Az erái kell, hogy legyen azonban az utolsó utolsó szó, így tudjuk a jövőnek az alapjait letenni. Ami a vasúti biztonságot illeti, volt két megbeszélésünk, ezek nagyon gyümölcsözőek voltak. Ugyanazok a problémák jöttek elő, mint amivel már 20 éve küzdünk. Én nagyon boldog vagyok, hogy ezeket a problémákat végre megsikerült oldani. Ez mindenképpen a szektornak, a vasúti szektornak, az európai vasúti szektornak az érdekeit szolgálja, és természetesen az utasok érdekeit, és nyilvánvalóan az éghajlatvédelem érdekeit is, hiszen sokkal nagyobb lesz a vasúti forgalom, és mindez olcsóbb is lesz. Bach képviselő három percre kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Bach úr megkért, hogy képviseljem őt. A következőt szerette volna elmondani. A negyedik vasúti csomag keretében a biztonság kérdését nem szabad elkülönteten kezelni, hanem a koherenciáról kell gondoskodni más dossziékkal, és természetesen az erre a vasúti ügynökség esetében az interoperabilitás szempontját is szem előtt kell tartani. Ennek során rendkívül fontos, hogy az európai megközelítésmódot emeljük ki, és a célunk az kell, hogy legyen, hogy az erát erősítsük, és az egységesített európai biztonsági tanúsítmányal egy igazi európai többletértéket teremtsük. Itt tudunk a végén csak nagyobb biztonságot elérni a vasúti közlekedés esetében, úgy, hogy az időtényezőt is csökkentjük, és a költségeket is visszaszorítjuk. A legtöbb módosító indítványnak a szellemiségét tiszteletben tartott a jelentéstevő. A néppárti képviselők nem felhívják a figyelmet, a nagyon sok módosító indítványban hiba volt, erre most nem kívánok külön kitérni. A legfontosabb pontok szerintem a világos fogalom, meghatam, fogalom meghatározás az egyes szereplőknek, és a ő felelősségi körüknek a pontos kijelölése, annak érdekében, hogy a e, lukakat elkerüljük ezek között. Nagyon fontos a felelősségnek az erősítése, itt még mindenképpen a jelenlegi helyzethez képest javulást lehet elérni, és a gördülő eh, állománynak a korszerűsítésre is el kell gondolkozni. A harmasorban a munkafeltételek, a szociális szempontok, a munkaidőnek és a pihenési időnek eh, a viszonya, ezek mindenképpen biztonsági szempontból is kiemelt fontosságúak, úgyhogy mindenképpen eh, el kellene gondolkozni egyfajta menetírónak, tahométernek a vasúti forgalomban való bevezetéséről is. Just Culture-nek a felállítását követeltük, eh, ahogy eh, erről már szó volt a légi közlekedés területén is. Azok az alkalmazottak, akik biztonsági lukakat fedeztek fel, vagy adott esetben maguk követtek-e valamilyen hibát, nekik lehetőségük kell legyen arra, hogy félelem nélkül ezeket a dolgokat jelentsék. Bach úr egyébként esélyt lát arra, hogy gyorsan és eh, egyet fogjuk tudni elfogadni ezt a jelentést. El Kadrói úr három percben. Uh, Köszönöm szépen, Ajala Szender nevében, az árnyék előadó nevében szeretném elmondani a következőt. Egy kicsit kifejtve az általunk előterjesztett módosító indítványokat. Számos módosító tükrözi az EU jogszabályait a polgári repülés vonatkozásában, csak ennek a szabályozásnak a nyelvére fordítottuk le, hogy Koch úrtól hallhattuk a biztonság kultúrája, illetve a mozdonyvezetők eh, esetében a biztonság szolgálata a célkitűzés, mégpedig rendszer szinten, és a korrektség, a méltányosság fair kultúráját szeretnénk bevezetni, hogy a különböző biztonsági problémákat, illetve incidenseket jelentsék baleset esetén számos napot vehet igénybe az áldozatok azonosítása, mint legutóbb Spanyolországban például, és ezért az ügynökség számára lehetővé kellene tenni, hogy mint ahogy Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban regisztráltatják a nagysebességű vonat utasait, erre lehetőséget kéne biztosítani általános értelemben is és az emberi tényező komoly szerepet játszik, tehát úgy gondoljuk, hogy ezt a vonatkozást is meg kell erősíteni. Az EU szintjén szeretnénk erősíteni a biztonságot, és a javaslatunk az, hogy egy tartalékolt rendszert építsünk ki, ami azt jelenti, hogy vésztartalékok legyenek, hogyha elromlanak a berendezések a vonaton. És a nemzeti ügynökségek, illetve a vasúti szolgáltatók készítsenek vészforgatókönyveket, tartalékforgatókönyveket, illetve az áldozatokról tudjanak gondoskodni vészhelyzetben. És az al jelentés alapján a határon átnyúló szolgáltatók koordinációs rendszerét is ki kell alakítani incidensek, illetve balesetek esetében, hogy együtt tudjanak működni egymással. És úgy gondoljuk, mint a másik jelentés esetében is, hogy lényegében meg kell különböztetni a nagysebességű és a hagyományos vonatrendszereket egymástól, de az előírásokat harmonizálni kell. Ezt nem csak a vonatkilométertől, hanem például a vágánytípustól, illetve az időjárási körülményektől is függővé kell tennünk, és egy éven belül a hatályba lépéstől rendelkezni kell a mozdonyvezetők munka és pihenő idejéről is. Az RTMS esetében pedig egyetértünk Bilbao jelentéstevővel. Köszönöm. Banyan úr, három perc. Köszönöm. Benyújtottam néhány módosítót, hogy rámutassak annak a fontosságára, hogy ameddig az észszerűen eh, gyakorlatilag megvalósítható. Ugyanis eh, mutatnunk kell, hogy mekkora a költség annak, hogy egy eh, kockázatot csökkenteni akarunk, nem lehet aránytalanul nagy költséget róni senkire ezért cserébe. Mi most abszolút a biztonság területéről beszélünk, de egy tisztán kereskedelmi jellegű javaslatban a vasút nem is szerepelne. Aztán nagyon vigyáznunk kell azzal a gondolattal, hogy a vasúti szereplők a felelősek mindenért. Igen, ez így van, de miért? Azért, mert szerződéses megállapodások tekintetében nem szeretnénk semmiféle kavarodást, különösen nem az ügyfél számára. Az ügyfél ugyanis szerződést kötött a beszállítóval, tehát egy vállalkozással kötött szerződést, nem pedig azokkal, akik lejjebb találhatók a láncban. Tehát gondoskodunk el arról, hogy a fogyasztó egyetlen ponthoz fordulhat. És volt még néhány olyan módosító, amelyek révén a tagállamok saját biztonsági szabályokat határozhatnának meg. Ez nem okoz interoperitási problémákat, és nem gátolja az egységes vasúti piac kialakítását, de mégis teljesen szembe megy azzal, amit próbálunk elérni. Gondoskodnunk kell arról, hogy minden magasabb szintű biztonsági szabály, amit hoznak a tagállamok, nem megy szembe a harmonizációval. Hogyha ez mégis így lenne, akkor ismét kezdhetjük előről ugyanazt tíz év múlva. És akkor már megint teljesen szét lenne verve a rendszer, és szét lenne aprózódva. Végül pedig nem gondolom, hogy a munkaidővel kapcsolatban jogszabályt kellene alkotnunk. A biztonsági szabályokról lehetne beszélni, de például olyasmiről, amiről múlt héten is vitatkoztunk. De azt hiszem, hogy a szociális kérdéseket nem kellene beemelni ebbe a keretbe. Köszönöm. Köszönjük, Zile úr három percben. Köszönöm, Daniel. Először is köszönöm a jó együttműködést eh, Michaelnek. Nagyon jól tudtunk együttműködni ezen a technikai eh, keretem belül is. És eh, nagyon örülök, hogy elhangzott itt az, hogy a német hatóságok is egyetértenek ezzel, hiszen a technikai pillér mellett a jogszabályokat is figyelembe véve ez egy nagyon észszerű megoldás lehetne. De ha van egy ilyen lehetőségünk, akkor azt mindenképpen ki kell használni. Ami pedig a többi kérdést illeti, elmondanám, hogy az egységes biztonsági tanúsítványokról Mihály egy igen jó találkozót szervezett, ahol összevetettük a légi közlekedési szektorban szerzett tapasztalatainkat, és megvizsgáltuk, hogy mit emelhetünk át annak az ügynökségnek a munkájából, és hogyan hatnak a biztonsági szabályok a vasúti területen. De ez a hatóság, a légiközlekedési hatóság nem bocsát ki légiközlekedési tanúsítványokat, ezt még mindig az NSA végzi. És lehet, hogy ez nekünk is megoldás lehetne, de lehet az is, hogy nem. Lehet, hogy a szolgáltató csak egy tagállamban szeretne működni. Ebben az esetben elég lenne egy tanúsítvány. Erről döntenünk kellene máskor pedig nem vagyunk valami következetesek. Például, ahogy elhangzott például, a jelzési rendszerekkel kapcsolatban nagyon sok módosító érkezik a nagyobb tagállamokból érkezett képviselőktől, ahol nagy vasúti hálózatok működnek. Tehát csak egyrészt adnának ők át az NSZ-nek. Egyrésztről szeretnénk a vasúti ügynökségnek teljes hatáskört biztosítani, másrésztről pedig nem ugyanezt a megközelítést alkalmazzuk. Ezért gondolom úgy, hogy a nagyon versenyképes ágazatot kellene szem előtt tartanunk, és utána kellene foglalkoznunk a biztonsági kérdésekkel. Így találhatunk csak olyan megoldást, ami nincs tele ellentmondásokkal. Köszönöm. Köszönjük, Kolacsak úr, három percben. Budu velmi stručný, protože e, tato... Köszönöm szépen, rövidre fogom a szót. Ugyanis ez a jelentés részben szabály, hasonló kérdéseket szabályoz, vagy próbál meg tárgyalni, mint az, er, mint az előző jelentések. A légi közlekedésben viszonylag jól van szabályozva a munkaideje és a pihenő ideje a dolgozóknak viszonylag jól van szabályozva a közúti forgalomban, ugyanazt kell tennünk a vasúti forgalomban is. Szeretném felragad, fel, megragadni azt, amit Zile úr mondott. Egy gyakorlatias megoldást kell találnunk, erre törekszem a kezdetektől fogva. Egységesítsük az eljárásmódot, eh, amit az erre eh, fog felügyelni, a teszteket azokat a nemzeti hatóságoknak kell elvégezniük, kölcsönösen kell eljárniuk, és nyilvánvalóan minimális szabályokat kell elfogadnunk a karbantartásra is akár csak a repülés esetében, a légiforgalom esetében, itt is megfelelő ellenőrzés alatt kell tartanunk az infrastruktúrát és annak karbantartását, hiszen ez a lelke, a teste a lelke a teljes vasúti forgalomnak. Egyébként pedig szeretnék köszönetet mondani az előadónak többször volt alkalmunk eszmecserére, és sikerült világosra tenni álláspontunkat. Köszönjük szépen, akkor most térjünk át eh, Zile úr jelentésére, amelynek eh, témája a vasúti ügynökségek. Eh, négy percben adok szót az előadónak. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, hogy módosítókat nyújtottak be. Ez nagyon fontos volt a jelentés elkészültéhez. Ez nagy részről, nagy részt egy technikai és pontosító jellegű jelentést, és azt hiszem, hogy ezekkel a módosítókkal nekem nincsen problémám. Viszont több olyan módosító érkezett, ami olyan kérdésekre vonatkozik, amiket meg kellett oldanunk és el kellett döntenünk. Például van egy olyan módosító csoport, ami a minősítő, minősítésekről érkezett, tehát nem csak megújítani, hanem visszavonni és felfüggeszteni is lenne joga a hatóságoknak, és szóba került itt még az egységes biztonsági tanúsítvány is. Azt gondoljuk, hogy itt lehet majd jó kompromisszumokat készíteni. Ami pedig azt illeti, hogy ennek az ügynökségnek a saját ajánlásait kellene kibocsátania, nos, ezt illetően nagyon sok jó módosító érkezett, és itt is tudunk majd kompromisszumra jutni. Pierce kolléga egy peer típusú vizsgálatra tette javaslatot, és azt hiszem, hogy itt is tudunk majd kompromisszumot kötni. Philips kolléga készített egy módosítót, ezt nagyon érdekesnek találtam. És talán időnként meg kellene különböztetnünk a tanúsítványok használata szerinti árazást illetve a vasúti műveletek kiterjedését. Ezt a javaslatot meg kell fontolnunk, és meg kell értenünk azt, hogy a piac egész Európára kiterjed, de az érdekelt felek nem mindenhol azonosak. A nyelvi kérdéseket illetően itt nem kaptam olyan sok módosítót, és azt hiszem, hogy ha ezt Tehát a tanúsítványokat minden olyan ország nyelvére le kell fordítani, ahol a gördülállományt használni kívánják, hogyha ez egy uniós nyelv. Jogilag nekem kisé bizarnak tűnne, hogyha olyan nyelvet használnak ezen a tanúsítványon, ami nem hivatalos uniós nyelv. Azt hiszem, hogy ez még törvénytelen is lenne. És szeretném még elmondani, hogy természetesen jól meg kell értenünk azt, hogy hogyan működik az NSA-ben az alvállalkozói rendszer. Ugyanis reménykedhetünk abban, hogy a vasútügyi hatóság ügynökség szerzőtetési oldala nem okoz majd konfliktusokat és problémákat. És remélhetőleg békésen sikerül majd megoldani az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Gondoskodunk kell arról, hogy kellően szabályozva legyen ez a terület. De nagyon nehéz itt részletesebb szabályokat alkotni, a bizottság ezt egyébként már megpróbálta. És az egymáshoz kapcsolódó kérdéseket illetően a módosítók értelmében szeretnénk továbbra is együttműködni a jogi helyzet tisztázása érdekében. Köszönjük, eh, Riké úr eh, három percben. Dominik, parancsolj! Köszönöm, elnök úr! Kiváló munkának tartom ezt a jelentést. A mi álláspontunk az, hogy ennek az ügynökségnek kell a centralizáció középpontjában állnia. Ez kell, hogy eh, legyen az összes interoperabilitási és biztonsági kérdés letéteményese. Ezért mi az egyablakos ügyintézés mellett tesszük le a garast. A tanúsítás kérdése, ahogy ezt a bizottság meghatározta, illetve az ellenőrző missziók, a, azt a problémát vetik fel igen gyakran, hogy nehéz olyan felületet találni, ahol az Európai Ügynökség kapcsolatot tudna teremteni a nemzeti hatóságokkal. Különösen az olyan országok esetében, ahol az infrastruktúrának vannak sajátosságai, gondolok itt például Spanyolországra vagy Hollandiára. És itt helyi szinten kell a tanúsítványokat kibocsátani. De az európai és a nemzeti ügynökségeknek természetesen az Európai Ügynökség égisze alatt kell együttműködniük, hogy ugyanazt a szolgáltatási színvonalat tudják nyújtani az ügynökség újra központosítása a minimum követelmény ahhoz, hogy ezt a rendkívül fontos európai térséget létre tudjuk hozni. A, a vonatokon utazó személyzetnek rendelkeznie kell biztonsági tanúsítványjal, és nagyon fontos, hogy elválasztott elemeket is képezzünk. A második fejezet az ügynökség forrásainak megszervezése. Azt hiszem, hogy itt még szükség lenne egy kis pontosításra. A valódi probléma az, hogy az ügynökség felelősségi egységeit hogyan lehet megfeleltetni a pénzügyi és emberi erőforrásoknak. Ugyanis úgy tűnik, hogy a feladatok hatalmasak, de meglehetősen homályos ezeknek a felmérése, és semmi olyan, sem, semmi sincs, olyan veszélyes lenne, mint hogy a biztonsági és interoperabilitási kérdéseket egy olyan ügynökségre bízzuk, amely nem biztos magában és nincs kellően felszerelve. Azt gondoljuk, hogy időt kell hagyni a szolgáltatóknak is, hogy alkalmazkodjanak, és azt hiszem, hogy ez egy kompromisszum tárgya is lehet. Egyrésztről az alkalmazás határidejét is meg kell még tárgyalni. Egy évet mond most ez a szöveg, de nulla évtől kezdődően mindenféle javaslat érkezett. És fontos még ezzel kapcsolatban tudni azt, hogy mivel ez egy különösen fontos kérdés, indokolható lenne, hogy közepes hosszúságú határidőket tűzzünk ki. Köszönöm szépen. Három percre, van úr. Párnyó úr kapja meg a szót. Úgy gondolom, hogy itt valóban kiegyensúlyozott megközelítése kellene törekedni. Ez lenne az első észrevételem. És azután a járművek engedélyezését kérők az Európai Vasúti Ügynökséghez, vagy pedig a Nemzeti Közlekedési Hatóságokhoz fordulva bizonyos esetekben választhassanak hogy a nemzeti vagy pedig az Európai Ügynökséget keresik meg az igényeikkel. A módosítók, amelyeket előterjesztettünk, javítanák, hatékonyabbá tennék a rendelkezéseket, és világosabbá tennék a feladatkörét az európai Ügynökségnek, illetve arra vonatkoznak, hogy a határozatok, a korábbi határozatoknak a módosítása, illetve a felfüggesztése az hogyan történhet, és a személyzetnek az alkalmazása, valamint a harmadik országokkal való együttműködés, és nyelvi típusú finomítások szerepelnének, illetve Dominik Riké hívta fel az imént arra a figyelmet, hogy az ügynökségnek a versenyképességét is, illetve versenyszabályozó szerepét kell erősíteni, valamint lehetővé kell tenni, hogy a biztonságot erősíthesse. Az átmeneti rendelkezések pedig a légiközlekedés biztonságára hasonlító rendelkezésekkel hajthatók végre. Két évet javasolunk az átültetésre, illetve az átfutásra, és három és fél évet a különböző engedélyek, tanúsítások megszerzésére. Az Európai Bizottság, illetve ügynökség előírásai alapján. Nem diszkriminatív alapon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Benjen úr. Köszönöm szépen Robertnek az elvégzett munkát, illetve a kollégáknak is köszönöm a módosító indítványokat. Nagyon örülök, hogy sikerült összeállítanunk egy megoldást, legalábbis bizonyos kérdésekben, különösen a határidőket illetően. Korábban ez komoly gond volt, illetve az összeférhetetlenség témájában is megoldásokra lehetünk. Egyes módosítókkal kapcsolatban, illetve a tahográfokkal kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. A közúti közlekedésnél a visszaélések ellen írtuk ezt elő. Mennyire komoly gond ez a vasút esetében? illetve a közúti közlekedésben a tahográf idő lejárása esetében egyszerűen félreállhat a sofőr. Mi történik akkor, hogyha a vonatok kerülnek hasonló helyzetbe? És egy fontosságú kérdés, amelyről Robert is érintőlegesen említést tett, és korábban erről vitatkoztunk, a nemzeti, illetve az Európai Ügynökség közötti hatásköri megosztás hogyha európai üzemeltetésről van szó, illetve szolgáltatáskor, szolgáltatásról, akkor valamiféle rendezés után eh, kiállt, és össze kell hangolnunk a rendelkezéseket, de ne legyen egy egységes árelőírás mindenki számára, hiszen a Deutsche Bahn számára nem számolhatjuk fel ugyanazt a díjat, mint egy 20 kilométeres kis szányvonal esetében. Tehát valamiféle koncepciót kellene a kiszolgált területtel kapcsolatban beépíteni, és számos módosító a felhasználás területét érinti. Differenciált díjat kellene területtől függően bevezetni. Úgy gondolom, hogy jobb egy európai egységes tanúsítást bevezetni erre, mert ez a vasúti szolgáltatókat a határon túli lehetőségek keresésére ösztönöznék. Aztán konkrétan a Baltikumra, úgy gondolom, hogy ott is a felhasználási területtől tehetnénk függővé a rendelkezéseket. És még egy dolgot akartam volna mondani, de közben elfelejtettem, hogy egyelőre ennyi. Krámer úr. Ügyabá, Robert. Én is szeretnék Robertnek köszönetet mondani a jó együttműködésért. És ez a három ügy nyilvánvalóan össze is tartozik, és a megtalált kompromisszumok azok tükrözik, hogy minden egyes dologban azonos a véleményünk. Nagyon jó volt a munka légkör, ami az erát és a munka módosító indítványokat illeti. Nyilvánvalóan a frakciók többsége támogatja ezt a One Shop Stop, ez egyablakos ügyintézés elvét. Ön is említette természetesen, hogy természetesen a helyi szervezetek még nagyon sok munkát végeznek, de mindenképp az utolsó szó az az európai hatósági kell, hogy legyen. Ami pedig a számokat illeti, a számok kérdése nyilván a biztonság kérdése is. Ezzel kapcsolatban módosítókat terjesztettünk be, és eh, a független tanúsító szervezeteknek a szerepét is szeretnénk erősíteni, ugyanis ezzel a biztonságot növeljük. Ami a nyelvet illeti, természetesen nagyon jó lenne, hogyha egységes nyelven beszélne a teljes európai vasúti szektor is, de hogyha valamilyen probléma van, akkor az nyilvánvalóan anyanyelven is megoldható, bárhol is legyünk Európában. Tehát ez azért annyira nem nagy probléma, mint kezdetben tűnt. Döntő számunkra, hogy világos, szerződéses megállapodás legyen a nemzeti hatóságok és az ERA között. Ennek mindenképpen így kell lennie. Nagyon örülök neki, hogy eh, a németeknek kicsit meg kellett hátrálniuk a biztonság eh, kérdésében, és az európai perspektíva fog érvényesülni. Tehát az erának legyen, az erája legyen az utolsó szó. Nyilvánvalóan a struktúrák és a kompetencia is világosan kialakítottak kellene, hogy legyenek, de ezt nem 15 év alatt, hanem rövidebb idő alatt kellene kialakítanunk. A következő lépés nyilvánvalóan az, hogy majd mi fog történni a tanácsban. Én reményeim szerint itt is pozitív előrelépés lesz az interoperabilitás területén és a biztonság területén is. Remélem, hogy képesek lesznek egyességet kötni. Én a saját magunk együttműködés alapján reménykedem ebben. Köszönöm szépen Robert a munkát, és természetesen Bűba asszony munkát is köszönjük. Kolicek úr, három percben. Köszönöm szépen. Én csak egy-két megjegyzéssel élnék Először is ugye a kapacitások kérdése, és újra a kapacitások kérdése. Ha azt szeretnénk, hogy az európai hatóság az ERA egy rövid átmeneti időszak után azonnal minden tesztet, tehát a biztonsági teszteket és a műszaki felülvizsgálatokat is képes legyen végrehajtani, akkor ez, ez, ez egy butaság, eznek köszönő viszonyban nincsen a valóságban az erának az legyen a feladata, hogy az egységes standardeket kialakítsa, a, magukat a felülvizsgálatokat, a teszteket, azokat a nemzeti hatóságok végezzék. Az ERA csak felügyelje ezt a tevékenységet, és biztosítsa azt, hogy a kiállított műszaki tanúsítványoknak a kölcsönös elismerése az biztosítva legyen. Ez nyilván egy nagy előrelépés lenne a vasúti szektorban. Egyébként pedig a karbantartási standardek, előírások esetében előrelépés kellene, teljesen mindegy, hogy a hálózatról, az infrastruktúráról vagy a gördülőállományról van szó. Szóval ez egy nagyon nagy előrelépés lenne, hogyha ezt képesek lennénk egy, egy észszerű határidőn belül elérni, akkor a gyermekeink ezért hálásak lennének. Rátérünk Csek úr jelentésére, az utolsó jelentése. A vasúti vállalkozások elszámolásának normalizására vonatkozó közös szabályok következnek, tehát Kolicek úr három percben, és a többiek két kép. Köszönöm szépen, ami a saját jelentésemet illeti, ezzel kapcsolatban már elhangzott egy és más a mai napon. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság által előterjesztett javaslat nagyon érdekes volt, és hozzájárul ahhoz, hogy támogassuk a vasúti, for, vasúti közlekedést a teljes negyedik vasúti jogszabálycsomag támogatást kell, hogy nyújtson ennek a szektornak. És nyilvánvalóan előnyöket kell biztosítania e szektornak a közúti közlekedéssel és más közlekedési módozatokkal szemben. a 2012-es 34-es rendelet legtöbb rendelkezése 2015-ig meg kell, hogy valósuljon. Ha ezt szem előtt tartjuk, akkor az eddig előírásoknak a hatályon kívül helyezése nem jó ötlet, még akkor is, hogyha a bizottság azt mondja, mármint az Európai Bizottság, hogy ezt figyelembe vette. Minden egyes alkalommal, amikor közlekedési minisztere volt alkalma beszélni, tehát olyan emberekkel, akik nem feltétlen vannak teljesen képben eh, a vasúti közlekedés témájában, azok mindig azt mondták, hogy jó, persze hatájon kívül fogják helyezni eh, ezeket eh, a rendelkezéseket. Ha azonban vasúti társaságok szakembereivel beszéltem, akkor ők mindig azt mondták, hogy ne helyezzék hatájon kívül ezeket az előírásokat, mert még az újak nem léptek teljes mértékben a helyükbe, vagy nem pótolják őket teljes mértékben. Nos, kire hallgatunk? A politikusra, a miniszterre, vagy arra a szakemberre, aki ott helyben konkrétan a feladatát végzi? Én az alapokból nagyon mélyről jövök, egy üzemben dolgoztam 20 évig, és úgy gondolom, hogy az, aki tényleg ilyen munkát végzett, 20 évig egy, egy, egy üzemben, egy termelőüzemben, az sokkal többet tud, mint adott esetben azok, akik vezetik tehát a rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos rendelkezéseket el kellene halasztani mondjuk 2019-re. A bizottságnak még egyszer értékelnie kellene az eddigi vívmányokat egy jelentésben, amit legkésőbb 2017. december 31-ig megkapunk. Gondoljanak a Costa Concordia balesetéről szóló jelentésre. Mind a mai napig ez nem kerülhetett nyilvánosságra. Nagyon észszerűnek tartanám, hogyha a bizottságtól a határidő lejártát követő két éven belül egy jelentést látnánk. Azt is szeretnénk, hogyha a bizottság 2012-es irányelvnek a hatájon kívül helyezése után, vagy kifutása után ugyanazokat a jogokat próbálná meg újra biztosítani a vállalatoknak, mint előtte. Nem egyes vasúti vállalkozásoknak biztosítana kiemelt jogokat, hanem a piacon ma működő valamennyi vasúti vállalkozásnak, körülbelül ezer vállalkozásról van szó. Szóval senkit sem akarunk ugyanis diszkriminálni. Azt szeretnénk, hogyha ennek a rendeletnek a lehetősége, a rendelet által biztosított lehetőségek a vasút javára maximálisan ki lennének használva. Köszönöm, elnök úr. Ami a rendelet rendelkezéseit illetén egyetértek az előadó értékelésével, és ami az alkalmazást e, illeti. Úgy gondolom, hogy a jogalkotási, illetve a rendszerkereteket módosítani kell, és ez meglehetősen nehéznek tűnik Ugyanakkor, hogyha a finanszírozás nem áll rendelkezésre, mert ettől el kell tekintenünk, akkor ez tovább nehezíti a helyzetet, illetve emiatt a határidőt tovább kellene hosszabbítani. És ahogyan az előadó kolléga ezt ki is fejtette ebben a stádiumban, határozott céldátumot talán okosabb nem kitűzni, hiszen előbb a hatástanulmányt kellene elkészíteni. 2017-re, ahogyan hallhattuk is az imént. És akkor tudjuk eldönteni, hogy hatályon kívül kellene helyezni a rendelkezéseket, vagy pedig módosítani célszerű, és erre vonatkozik a módosító indítvány. Mr. Two minutes, Köszönjük szépen, Udias úr. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kolicsek urat meghallgattam, illetve az ő kételjeit, és azt gondolom, hogy ezeket mindenképpen el kell fogadnunk, de a, végül nem nyújtottam be a tervezethez mégsem módosítókat, mert azt gondolom, hogy a bizottság helyesen mondta, hogy egy 1900 69-es irányelvet kell készítenünk a harmonizálás érdekében, és így lehet a vasúti vállalkozásokra megfelelő szabályozást készíteni. Talán ideje lenne ezt az irányelvet módosítani, ugyanis ez már eléggé elavult. A probléma csak az volt, hogy az egyes tagállami költségvetések hogyan birkóztak meg ezekkel a vasúti vállalkozásokkal, például a nyugdíjak tekintetében, vagy hogy mik voltak az ipari követelmények. Illetve, hogy mit, mi volt a helyzet a hidakkal és a szintbeli kereszteződésekkel. Mindössze 36 vállalkozás kapott kártérítést az itt felsorolt problémák miatt. Egyértelmű, hogy egy szabályozásnak csak akkor van értelme, hogyha a, a vállalkozásoknak meg kell birkozniuk a külső versenyen, és nem belső versenyről van szó. Ilyen diszkriminációt most nem tudunk egy új rendszerre bevezetni. És Zeribi kolléga is tette erre vonatkozóan egy megjegyzést, de azt hiszem, hogy nekünk azt kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a bizottság javaslatát. Én nem tudom, hogy hány árnyék előadó van itt, akkor inkább a bizottságnak adnék szót. Michael. Karin Zaribi nincs itt, és azt kértem meg, hogy röviden mutassam be az álláspontját. Kolicsak úr jelentését támogatja, köszöni az együttműködést, és úgy véli, hogy két-három évvel a piacnyitás után valóban egy tanulmányt kell készíteni az intézkedések hatásáról. Nem most kellene dönteni eh, a változtatásról, hanem az intézkedéseknek hatályban kellene maradniuk. Köszönjük, Michael. Akkor eh, most a bizottsági a szó. Paké úr utoljára ebben a szakbizottságban. És eh, 10 percet adok önnek, hogy elmagyarázhassa az egész jelentéssel kapcsolatos álláspontját. Nem kell természetesen az egész idejét elhasználnia. Köszönöm. Elnök úr, próbálok önhöz hasonlóan hatékonyan hozzászólni. Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok a Kramer és Ziber uraknak azért a három jelentését, amit készítettek az interoperabilitásról, a biztonságról és az ügynökségről. És valamennyi jelentés kiváló és következetes. Azt hiszem, hogy még a bizottság javaslatát is sikerült tovább javítaniuk. Igen, hasznos dokumentumok ezek, hiszen jó alapot szolgáltatnak arra, hogy tovább tudjunk lépni az intézményközi folyamatban. És egy néh- néhány technikai megállapítást tennék Természetesen a kollégáim is az önök rendelkezésére állnak, hogyha információra van szükségük, talán nem is mennék végig mindegyiken. Néhány konkrét témához szólnék hozzá, ami a vita során felmerült. Az első az EITMS, amit lefed ez a három jelentés is, és nagyon hálás vagyok a három előadónak, amiért azt ajánlották, hogy ne csak a járművekre, hanem az irányítás felelőssége alá tartozó infrastruktúrára is vonatkozzon az IITMS. És ahogy el is hangzott, meg kell könnyíteni a migrációt, hiszen a munkavállalók migrációja valóságos katasztrófa. Én ugyan nem használnék ilyen erőteljes kifejezést, de igaz, hogy létezik az a frusztráció, hogy a hálózat egy jelentős részét nem láttuk el az EITMS-szel, és ezért így nincsen folytonosság. Mikael Kramernek, Kramernek igaza van abban, hogy nem az EITMS projektekről van itt annyira szó, hanem az interoperabilitási projekteket nem mindig fedik le ezek pontosan. És az Európai Ügynökségnek itt lehet majd létfontosságú a szerepe és a felelőssége. Nekik kell tehát eljárniuk azt illetően, hogy mit változtat a hálózaton a nemzeti hatóság. Tehát köszönetet mondok még egyszer ezért a három jelentésért. A második dolog, amire szerettem volna kitérni, az erőforrások kérdése. Érkezett néhány módosító a kollégák, a kollégák jelentéseihez, és van néhány igen hasznos lényegi módosító, például a jármű nyilvántartásra vonatkozóan. Ezt egy nagyon észszerű gondolatnak tartom. Aztán ide tartozik a felügyeleti hatáskör, a, az a vizsgálati testület, amit a bizottság szeretne létrehozni. Összességében tehát örömmel fogadtuk a módosítókat, de mindezeknek jelentős kihatásuk van az erőforrásokra, ahogy arra egy kolléga már rá is mutatott. A valódi kérdés az, hogy a folyamat végén a költségvetési hatóság meg tud-e felelni azoknak a kihívásoknak, amiket a jogalkotó hatóság eh, támaszt eh, neki az ügynökségen keresztül. És természetesen az ügynökségnek képesnek kell lennie arra is, hogy eh, felmérje, milyen hatásai lehetnek egy esetleges módosításnak és érkezünk el a legutolsó kérdéshez, ami az időzítéshez kapcsolódik. A felelősségi körök fokozatos átadása történne meg a központi ügynökségnek, és azt gondoljuk, hogy ez a két éves átültetési időszak után kellene, hogy következzen. Tehát ez érvény, lenne érvényes a biztonsági és az interoperabilitási irányelvre, és az iparák szükségletét is figyelembe kell venni, és úgy adni információs hozzáférést és semmiképpen se feledkezzünk meg arról, hogy az intézményközi tárgyalások még némi időt fognak igénybe venni, és közben a nemzeti biztonsági hatóságokkal már kapcsolatba lehet lépni. És ezután az átültetés után tudják majd az új felelősségi köröket magukra vállalni. Ami pedig a hosszabb távú hatáskörbővítést illeti, ez a biztonsági és a minőségi szempontok nézőpontjából is egyaránt fontos. És ez még jobban megnehezíti a tárgyalásokat a tanácssal, hiszen ők öt éves határidőt javasoltak, és ezt is mindenképpen szem előtt kell tartani. A módosítók közül néhányat feljegyeztem, és az illetékesek, illetve természetesen az előadókkal bilaterálisan fogjuk ezeket megtárgyalni. Készítettünk egy értékelést arról, hogy mennyire használható és mennyire hasznos ez a történelmi és már-már elavult rendelet. Először is úgy gondoljuk, hogy ez semmilyen hozzáadott értéket nem teremt. Mindaz a szükséges forrás, amelyet ennek a rendeletnek a kategóriái alapján kapnak a vasúti vállalkozások, maguk is bizonyítják azt, hogy a rendeletet nem sok vasútársaság veszi igénybe, hiszen fedezi őket vagy az átdolgozott verzió, vagy egy másik jogszabály. És ezt a szabályt nem módosítaná a jelenleg tárgyalás alatt lévő anyag sem. Tehát azt gondoljuk, hogy egyszerűsíteni kellene a szabályozást, és rövidíteni kellene a határidőt. És mi pontosan ezt javasoljuk. Azt hiszem, hogy egy nagyon jó jelöltünk van, ugyanis az elemzés szerint semmilyen következménye nem lenne ennek, de a folyamatban rejlő bürokrácia hatalmas lenne. És Kolicsak úrnak és kollégáinak is mondanám, hogy rendelkezésre állunk, nagyon szívesen megvizsgáljuk azokat a konkrét aggályokat, amelyekkel egyes szolgáltatók előállhatnak. És ezek az aggályok esetleg származhatnak a meglévő jogszabályok hiányos ismeretéből, illetve abból, hogy más folyamatok sem ismertek. És szükség van arra, hogy az érdekelt felek érdekét szolgálják ezek a szabályozások. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, Páké úr akkor most ezen a ponton sok sikert szeretnék kívánni önnek a következő munkakörében a bizottságnál. És nagyon köszönöm az eddigi munkáját a közlekedési szakbizottsággal együttműködve elnöklésem ideje alatt. fogadja őszinte jó kívánságainkat a következő mm, állomásán a szakmai élet útjának. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak is a jó kívánságokat és az együttműködést. Szeretném a lehetőséget felhasználva kifejezni a hálámat önnek, illetve a munkatársainak, a kiváló együttműködésért az utóbbi öt év során. Nagyon szépen köszönöm. Elnök, rendben. Akkor gyorsan haladhatunk. Itt vannak az előadók. Eh, Elkadra Will azt mondja, hogy eh, rendben, illetve Gros úr, eh, gyorsan megadom a szót, illetve Matthew nevében Riké úr azt üzeni a kollégám, hogy köszöni szépen az együttműködést, fontosnak tartja, hogy a kompromisszumokat megtaláljuk, és a bizottságnak azt kívánja elmondani, hogy a kompromisszum jó indulatot, jó szándékot tükröz, és a lényegi eleme ennek a kérdésnek az, hogy javuljon a szolgáltatás színvonala. Ami szükségképpen azt jelenti, hogy a szociális feltétel rendszert is hatékonyabbá kell tenni, ezzel szerettem volna zárni. És még egy szóban, elnök úr, Paki úrnak én is szeretném a jó kívánságaimat kifejezni, illetve köszönöm az edéke együttműködést, és sajnálattal veszem tudomásul, hogy elmegy ebből a munkakörből. Elnök Biba Asszony, kíván valamit hozzáfűzni? Igen, köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani eh, Paké úrnak és eh, csapatának ezt a eh, kiváló munkát, és azt az együttműködést, amelyel mindig rendelkezésünkre állt. Remek kapcsolatunk volt vele mindig. Összefoglalásként annyit tudok mondani, hogy elégedett vagyok azzal, hogy legalább abban egyetértünk, hogy előre kell lépni és meg kell erősíteni az Európai Ügynökség szerepét ez egy függőben maradt téma, még nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk az átmeneti időszakot végrehajtani. Ugyanis le kell számolni azokkal a határokkal, amelyek jelenleg még tornyosulnak a vasúti ágazatban. Az Európai Ügynökség ebben tud segíteni. El kell mondjam, elégedett vagyok azzal, hogy minden általunk benyújtott módosító a amelyet a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban nyújtottunk be, az elfogadásra került. És remélhetőleg a többiekben is, többiben is meg tudunk állapodni. A hálózatokat illetően pedig még tovább kell tárgyalnunk, akárcsak az átültetési időszakokról és a hátáskörök átruházásáról. Köszönöm. Mr. Kramer? Kramer úr, tessék. Én is szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért a bizottságnak Természetesen kihasználom az alkalmat még majd arra, hogy személyesen is köszönetet mondjak Pakét úrnak. Nagyon sok vitás kérdést kellett megbeszélni, nem mindig voltunk azonos véleményem, de mindenképpen tisztelettel eh, közeletünk egymáshoz. Úgyhogy láttam ma a bicikliével bejönni a parlamenti garázsba, és azt kell, hogy mondjam, csak támogatni tudom ezt a dolgot. Nagyon remélem, hogy a jövőben több alkalomma lesz arra, hogy akár e, Berlinbe is ellátogasson. Robert, szeretnél valamit elmondani még? Hát tulajdonképpen én is szeretném Paki úrnak megköszönni ezt a kiváló és professzionális együttműködést, amelyet tapasztalhattunk az ön részéről és nagyon sok szerencsét kívánok a következő munkaköréhez. Ami a vitánkat illeti, szerettem volna még hozzáfűzni, hogy úgy tűnik, hogy a műszaki, szakmai kérdésekben kevesebb a nézeteltérés, tehát használjuk ki ezt a lehetőséget a kollégákkal. Elnök Kólicsek úr. Comme euh, notre collègue, euh, Monsieur Kramer. A kollégámhoz, Kramer úrhoz hasonlóan én is szeretnék köszönetet mondani Paki úrnak, nem csak itt Brüsszelben, illetve Berlinben is, illetve ahová vezeti önt majd a szakmai életútja. Nagyon sok sikert kívánok önnek. És úgy gondolom, hogy egy eszmecsere után mindig körültekintően ki kell értékelni a helyzetet, illetve a vasúti területen minden vállalkozásnak meg kell adni a lehetőséget, hogy a saját tagállami kormányával megvitassa, egyeztesse a különböző rendelkezéseket. És a vasúti területen az infrastruktúra felelőse többnyire az a, a szolgáltató, tehát aki a szolgáltatást biztosítja. Én úgy gondolom, hogy 40-50 vállalkozás kezel infrastruktúrát, és ez azt jelenti, hogy ők realizálnak nyereséget, illetve ők látják az előnyét ennek az irányelvnek a nem túl távoli jövőben. Én továbbra is nyitott vagyok a vitánk, egyeztetésünk folytatására. És az elsődleges célunk valamennyünknek, hogy a vasúti terület váljon képesebbé, illetve versenyképesebbé a többi ágazattal kapcsolatban, illetve azokkal versengve. Tehát köszönöm szépen. Elnök, rendben, kedves kollégák, emlékeztető, az ütemezés úgy néz ki, hogy a TRAN bizottságban november 26-án szavazunk erről a témáról az árnyék előadók, illetve az előadók számára. Ez komoly feladatot jelent, hogy addigra elkészüljenek a kompromisszumok, amennyire lehetséges. Roberttel egyetértve, ahogyan hallgattam a vitát, úgy tűnik, hogy a szakmai műszaki pillért tekintve egyértelmű konszenzus. Látjuk, hogy milyen irányba szeretnénk haladni. Aztán PSO, illetve a piacnyitás egy más kérdés. De annyi még a tisztem, hogy arra hívjam fel a figyelmüket, hogy dolgozzunk együtt, és minden előadó számára az érintetteknek a teljes körű bevonása az egyik fő szempont, és persze a különböző szempontok beépítésétől lett ilyen vastag ez a dosszié. Úgyhogy mindenképpen köszönöm szépen az önök által elmondottakat, mindenki szót kapott, elmondhatta az álláspontját, úgyhogy megvannak az álláspontok, amelyek alapján dolgozhatunk. November 26-án szavazunk itt a szakbizottságban a témákról. Egyéb napirend nincsen, úgyhogy csak annyit szeretnék bejelenteni, hogy a következő brüsszeli ülésünk november 4-e hétfő 15 óra 00 kezdése És találkozunk tehát negyedikén három órakor, és a koordinátor külésével folytatjuk. Valaki keresse meg Matyőt nekem, de nem jön, jelzik, úgyhogy akkor öt perc szünet után a koordinátor külésével folytatjuk.